Euh, chers collègues, bonjour. Excusez-moi de mon retard, mais comme... Jó reggelt kívánok! Ahogy többen is, én is ezt egy kicsit eltévesztettem. Most pedig, ami a napi rendet illeti, szeretném jelezni, hogy a háromoldalú eh, párbeszéd a Kessler jelentésről lezajlott, ugye az aktív öregedés évéről volt szó, és a szakbizottságnak jeleznie kell, hogyha egyetért a megállapodással. Mivel csak május 25-én a délelőtt későbbi részében érkezik az előadó. A 19-es pont után 19 per mondjuk így B pontként vesszük fel a napirendbe ezt a témát. Hogyha nincs elemetésük, akkor így döntöttünk. Ami Pranzas de Rossa úr jelentését illeti az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről, az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel vitát folytattunk, és olyan kérés érkezett, hogy a szavazást halasszuk el. Javaslom, hogy tényleg halasszuk el, figyelembe véve az Európai Bizottságnál zajló munka ritmusát, illetve Michel Barnier biztos kezdeményezéseit a belső piaci vonatkozásban elég gyorsan a nyár előtt a jelentést el tudjuk fogadni. Azt javaslom, hogy június 6-án rendkívüli ülést tartsunk Strasbourgban, ahol szavazhatunk erről a jelentésről. Nincs észrevétel, nincs, akkor ezt így megerősítjük. Harmadik észrevétel a, a tenger, tehát az offshore olaj és gáz kitermelés. Hogy is mondjuk franciául az offshore Mondjuk az tengeri kitermelés biztonságosabb betételének kihívásairól. Egy véleményt készítünk, és ma délelőtt a 9-es pont után beszélnénk erről a 13-as pontról, tehát ezt a változtatást javaslom. Elfogadhatjuk így a napi rendet, akkor ezt így eldöntöttük. E, az elnöki közleményeknél öt dologról szeretnék beszámolni. Az első, hogy jelezném, hogy az interneten közvetítik az ülést. A második, egészen kivételes dologról van szó, a globalizációhoz való alkalmazkodás e, alapjával kapcsolatban a Költségvetési Szakbizottság elnökéhez levelet intézünk, a General Motors uh, belgiumi uh, ügyében a szakbizottság tagjai kaptak egy példányt a levélből, a Költségvetési Szakbizottság pedig ma fog, éppen ma fog szavazni ennek az alapnak a felhasználásáról. Harmadik közlemény a szakbizottság az ILO-hoz, az ILO-hoz látogatott, olvassák el a beszámolót, amit megtalálnak a dossziéban. Nagyon érdekes fejleményeket olvashatnak benne. Szintén megtalálják az aktában Loris Pett tel való együttműködésünk és a 2011-es munkatervről a beszámolót, illetve a Varsói látogatás ismertetőjét. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni mindehez. A szakbizottság nevében Princess de Rossas úrral Dublinban jártam a múlt héten. A rendszeres párbeszédünk keretében, ugye az ügynökségekkel folytatjuk ezt a párbeszédet, az Eurofond ügynökségnél jártunk, tehát Dublinban, és nagyon hasznos volt ez a munka. A munkafeltételekről, munkakörülményekről, illetve a migráns munkavállalókról folytattunk megbeszélést, és jeleztük az ügynökségnek, hogy hogyan változnak a munkakörülmények a válság miatt, ők pedig azért fordultak hozzánk, mert a European Work Council működéséről érdemes lenne elgondolkodni. A válság idején a e, használata nem volt elégséges ennek a tanácsnak. Felhívták ugyanakkor a figyelmünket a munkahelyteremtés megoszlásáról, Láthattuk, hogy hogyan alakul ez a középső korcsoportnál, a 30-40 év közöttieknél. Hát szóval őket sújtotta leginkább a válság. Megerősítették a mi ö, benyomásunkat, mi szerint a legkiszolgáltatottabb dolgozókat, munkavállalókat érintette leginkább a válság. Végül arról beszélgettünk velük, hogy felléphetnének-e az európai eh, fél év keretében, egy európai szemeszter keretében, és eh, elmondták, hogy eh, szívesen fellépnének azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítják meg a tagállamokban az európai fél évet, és milyen kihatásai vannak ennek az ő működési területükre. Hát ennyi dologról szerettem volna beszámolni, de nyilvánvalóan sokkal részletesebb írásos beszámolót fognak kapni erről a párbeszédről is, csak most így gyorsan szerettem volna visszajelzést adni. Nem tudom, hogy De Rossza úr ki akarja egészíteni esetleg ezt a beszámolót. Nagyon röviden. Nagyon nagyszerűek voltak ezek a kis beszámolók, azt gondolom, hogy nagyon intenzív volt a, a látogatás is, és az eszmecserék is mérehatottak, amelyekben részt vettünk. Nagyra tartjuk azt a beszámolót, amit a klip programról kaptunk a mm, bevándorlással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amelynek több figyelmet szentelhet a saját szakbizottságunk. Vannak olyan alapítványok, amelyek itt is képviseltetik magukat Brüsszelben, és a programjaikat bemutathatnák a tagok előtt. Ezzel jobban megértenénk mi is az ő működésüket és tevékenységüket, ugyanis tulajdonképpen egy paradigmaváltás történt. Köszönöm, pontosan így van. A hármas pontnál javaslom, hogy az április 13-14-i ülésünk jegyzőkönyvét fogadjuk el. Van-e észrevétel? Nincs észrevétel, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Következik a négyes pont a napirendünkben. Veronika López Fontányi asszony véleménye a kohéziós politikáról és a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiájáról szóló 5. bizottsági jelentés tárgyában. Mielőtt megadnám a szót az előadó asszonynak, már is jelezni szeretném, a regi szakbizottság jelentésével, tehát magával a jelentéssel kapcsolatban, amit ugye Markus Piper kollega készít, hogy abban van egy bekezdés a globalizáció alapra vonatkozóan, globalizációs kiigazítási alapra vonatkozóan, ez problémát vet fel, elismerem, hogy horizontális hatásköre van a regionális ügyek szakbizottságának strukturális kohéziós kérdésekben, viszont sosem gondoltam, hogy a globalizációs kiigazítási alap ide, ehhez a, a hatáskörű területhez tartozna, úgyhogy szerintem ez problémákat vet fel. Mindenképpen megadom viszont most a szót az előadó nőnek, hogy ismertesse, hogy milyen módosítókat nyújtottak be a véleménytervezethez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a politikai frakcióknak az együttműködésükért különösen, a, az árnyék jelentéstevőnek, árnyék előadó csoportjának. Tárgyalás folyt, hogy aminek következtében nyolc kompromisszumos módosító született, és egy új bekezdés is beiktattak. Sikerült a lényegüket megragadni ezeknek a módosító indítványoknak, ami a fennmaradó módosító indítványokat illeti, ezekből 13-at valószínűleg elfogadunk, ugye a kompromisszumos módosító indítványok alapján. Úgy gondolom, hogy az egyetértés megfelelő volt, és szeretném megújítani köszönetemet az összes politikai frakciónak, az összes kollégának, akik intenzíven dolgoztak annak érdekében, hogy a kompromisszum létrejöjjön. Köszönöm. Köszönöm. Kimje Kunc. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó volt az együttműködés ebben a témában. és ennek köszönhetően egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés született. A szociális befogadás, a kohéziós politika mentén azt gondolom, hogy nagyon jó irányba mutatnak. Ami nagyon fontos még, az az, hogy kapcsolat született a 2020-as stratégia és a kohéziós politika között, és ezért mondtam az előbb is, hogy nagyon kiegyensúlyozott a jelentés. Egy szóbeli kiegészítésünk volna a Schröter javaslat alapján, egy szóbeli kiegészítés, egy szóbeli módosítás, amely még jobban aláhúzná a szociális alap hát effektívebb, hatékonyabb működési voltát. Úgy gondolom, hogy mindenki egyet tud érteni ezzel ebben a szakbizottságban, hiszen mi ezt kimondjuk, akkor ez a SURE szakbizottság tevékenységét is megkönnyíteni, amikor a következő pénzügyi tervet dolgozza ki. Azaz, hogy látható szinten tartsa megfelelő pénzügyi források birtokában az alapot. És akkor a 2020-as stratégia is megvalósulásra kerülhet. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, a globalizációs igazítási alap, illetve az adaptációs alap is nyilván nagyon fontos, és a regi bizottságban is áttekintjük ezeket a pontokat. Hírsasszony, Hirsch, Hirsch asszony, aztán Schröter asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Az ALDE Shadow részéről szerettem volna egy pár megjegyzést tenni. Először is szerettem volna köszönetet mondani a vélemény megfogalmazójának, a jó együttműködését, így sikerült a kompromisszumos módosítókat tető alá hozni. A Z kompromisszumos módosító a hátrányos helyzetűek szociális befogadásáról szól. Nyilván a 2020-as stratégia, a kohéziós politika és a foglalkoztatás kontextusában ezek mind nagyon lényeges kérdések a 2020-as stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása miatt. A koordináció az egyes alapok között, a nagyobb átláthatóság, a láthatóság egyáltalán, tekintettel a, az alapműködésre, a szociális alapműködésére, mondtam már a transzparenciát és a hozzáférhetőséget is kiemelném. Úgyhogy ennyit szerettem volna, hogyha még belekerülne a jelentésbe. Sröter asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretem volna még egyszer megerősíteni, ami már éppen elhangzott a kolléganő részéről. Nagyon jó volt az együttműködés, nagyon nyitott volt a jelentés megfogada, megfogalmazója, hiszen nyitott volt a megoldás megtalálására. Annak is örülök, hogy ezt a szóbeli kiegészítést el tudjuk fogadni. Örülök annak, hogy a közös megszövegezést mindenki el tudja fogadni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy támogatjuk a kompromisszumokat. Ennek köszönhetően pedig nagyon jó lesz majd a szavazás eredménye, és köszönöm még egyszer a munkát mindenkinek. Madame Zimmer. Zimmer asszony. Köszönöm szépen Fontánya asszonynak a munkát, az ötödik kohéziós jelentésnek a véleményeit fogalmaztuk meg, éppen elmondta, hogy mennyire lényegesnek tartotta, hogy a frakciókat is bevonja, és integrálja a módosítókat. Hát nagy részt ez sikerült is, és a frakciónk a módosítókkal a B, E és H kompromisszumos módosítóban látja a saját elképzeléseit is. Szeretnék ezért köszönetet mondani. Frakcióként a kompromisszum kidolgozásában, az A kompromisszumra gondolok, visszavonultunk, mert itt nem láttuk, hogy a saját elképzeléseink lecsapódnának. Emlékeztetnék arra, hogy mi szerettük volna hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika tulajdonképpen egy különálló politikaként kellene, hogy megjelenjen, nem pedig a 2020-as stratégia megvalósításának egyik eszköze. Ez volt az egyik alapvető problémánk ezzel az egész jelentéssel összefüggésben, mert azért vannak a szakbizottságon belül egymástól különböző felfogások ezzel kapcsolatban. Tehát a kohéziós politika saját lábon álló mi voltát szerettem volna kiemelni, és ezért a vélemény egy picikét a feltételesség irányába mozdul el, véleményem szerint. Tehát a kifizetéseknek a nyújtását attól teszik függővé, hogy a 2020-as stratégiában foglaltak megvalósulnak-e. Így aztán a szavazás eredményétől függően, hiszen lehet, hogy a 89-es módosító elfogadásra kerül, de még egyszer mondom, a szavazás eredményétől függően lehet, hogy majd ezeknél a kompromisszumos módosítóknál tartózkodni fogunk. Schröter asszony szobeli módosítójával kapcsolatban elmondanám, ugye itt arról van szó, hogy mennyi legyen az alapba való befizetésnek a, a felső határa az összegeket tekintve. És ez a szükséges felső határ az, amit szerintem fogalomként még tisztáznunk kell. Köszönöm. Euh, Thomas Mann. De Rossza úr, Thomas. Csak egy általános észrevételt szeretnék tenni a globalizációs alappal kapcsolatban, amit a jelentéssel kapcsolatban megemlítettek. Úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak konkrétan, de a parlamentnek is nagyon óvatosnak kell lennie azzal kapcsolatban, hogy hogyan avatkozik be a globalizációs alap működésébe és finanszírozásába. Nyilván jó, hogyha javítjuk a tapasztalatok alapján, de Európát állandóan sokan vádolják a válság, a munkanélküliség miatt ez az alap közvetlenül azoknak nyújt segítséget, akik elveszítik a munkájukat. Ez az egyetlen közvetlen segítségnyújtása munkanélkülévé váló emberek, az elbocsátottak számára, úgyhogy én szerintem minden frakció nagyon óvatosan nyúljon hozzá ennek az alapnak a működéséhez, mert hogyha véletlenül elrontanánk a működését, aláaknáznánk, akkor gyakorlatilag azt a lehetőséget szüntetnénk meg, amely közvetlenül segít az embereknek. Thomas Mann úr. Euh, Köszönöm szépen, szerettem volna köszönetet mondani Veronikának a kiváló munkáért. Azt gondolom mindenki észlelte, hogy ha sikerül egymás felé közelítenünk, és a frakciókat is bevonni a munkába, akkor érdekes kompromisszumok születnek a végén, miközben látjuk, hogy ebben a helyzetben nagyon stabil alapokra helyezkedhetünk, és a frakciók is látják, hogy jó helyre kerültek a javaslataik. Cimer asszonynak tudom mondani, hát voltak véleménykülönbségek valóban, de nagyon jó megoldások, jó kompromisszumok születtek, és azt gondolom, a magam szempontjából mondhatom, hogy megérdemli majd a támogatást ez a az eredmény. A 2020-as stratégia azért nem csak növekedési stratégiaként értelmezhető, hanem nagyon lényeges, hogy egy foglalkoztatáspolitikai dimenziót is beépítsünk ebbe, és ez sikerült támogatja, ezzel pedig elérhetjük azt, hogy legyenek operatív programok, amelyek megvalósíthatóak, és amelyekkel láthatjuk, hogy egyszerűsíteni szeretnénk azok számára, akik az alapból lehívott pénzekkel szeretnének valaki, valamit kezdeni, akkor egy sikertörténetet könyvelhetünk el, és ehhez megvan egy stabil alap. A hatás indikátorok, mutatóknak a beépítését javasoltam, majd meglátjuk ebből mi lesz, de még egyszer mondhatom, hogy sikerült elmozdulnunk egymás felé, ez nyilván a jelentéstevőnek is köszönhető, de most olyan eredmény született, amivel konkrétan tudnak kezdeni majd valamit az emberek maguknak, és szerintem gratulálhatunk ehhez magunknak és a jelentéstevőnek is. Euh, Rendben van. Akkor bezárnánk a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Kétségkívül megpróbáltuk átvenni az összes módosító indítványban található lényeget, ez nem volt könnyű. És ami címerasszony módosító indítványát illeti, ezt is megpróbáltuk beépíteni, anélkül, hogy különösebben módosítottuk volna a kompromisszumos javaslat értelmét Megpróbáltuk a dolgokon javítani, beépíteni ezt a módosító indítványt. A tízes módosító indítványról van szó. Cimmer asszony módosító indítványával nem boldogultunk. Úgyhogy megismétlem köszönetnyilvánításomat az elvégzett kiváló munkáért. Köszönöm. Köszönöm, Fontányi asszony. Szavazás. Rövidesen lesz ezen kompromisszumos javaslatokról. Megújítom a figyelmeztetésemet, riasztásomat arról, hogy a Regi Bizottságban is csütörtökön lesz erről szavazás, azokról a pontokról, amelyek láthatólag a mi bizottságunkat illetik. Tehát ismét utalnék arra, hogy a a Lisszabonban módosított uniós szerződés alapján egy globalizációs kiigazítási alap létrehozása került előirányzásra. Úgyhogy kérem önöket, hogy segítsék kollégáinkat abban, hogy ezt a módosító indítványt sikerüljön visszavonni nincs lényegi illetékességünk ebben a kérdésben. Nem akarjuk elsimítani a dolgokat, nem erről van szó. Nem csak, hogy politikai ügyről van szó, hanem elvi jelentőségű ügyről. Ez a paragrafus, ez a bekezdés Piper úrnak a regionális ügyi bizottságban is szerepel. A globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban. A mi esetünk nem ez. Kérem, hogy támogassák Piper urat, és ugye Alain Lemassur urat szeretnénk mozgósítani, aki szintén illetékes, ő a költségvetés vonatkozásában, a kiigazítási alappal kapcsolatban, és Lén urat, aki a bizottságok közötti eh, tárgyalásban illetékes. Eh, bele kell mennünk egy ilyen precedensbe. Eh, szeretném, hogyha mindenki mozgósítaná saját magát. Igen, ezzel a ponttal kapcsolatban akar? I igen, elnök asszony. Csak azért szólok, hogy kifejezem a beli kívánságomat, hogy a maga bonyolultságában sikerül a folyamatot előbbre vinni ha egyetértésre jutnánk, nagyszerű volna, hogyha nem, akkor csatlakozom az elnök asszonyhoz, hogy ne hagyjuk elmúlni ezt a kiváló alkalmat, amely eh, nek folytán hátrányos precedens érheti a rendszerünket. Elnök, köszönöm. Mielőtt rátérnénk a következő pontunkra, szeretnék egy kicsit visszafelé haladni, mert ugye a közleményem egy kicsit összezavarodott. A legfontosabb az lett volna, hogy Colette Elizabeth Lindet üdvözöljük köztünk. Nagyon nyugtalanok voltunk miatta és csak egyetlen dolgot mondhatunk, take care, vigyázz magadra. Nos, akkor most térünk rá a következő pontra, amely Bauer Edith kolléganőnk jelentése a strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban, az unió kohéziós politikának jövőjével kapcsolatban is fontos ez, és meg fogjuk vizsgálni a módosító indítványokat. Bauer asszony, öné a szó úgy értvén a dolgokat, hogy ezen jelentés keretében a társbizottsági státuszt élvezzük. Szépen elnök asszony! Azt is köszönöm, hogy közösen tárgyalhatjuk, vagy egymás követően tárgyalhatjuk a két jelentést, mert valójában összefüggnek, és ez megmutatkozik a módosító indítványokban is mert hiába csak egy része a szélesebb koncepciónak ez a, ez a vélemény, amit mi készítünk a, a jelentéshez, mert gyakorlatilag csak az akadályokról kellene szólni, mi korlátozza az abszorpciós képességet, mégis úgy tűnik, hogy meglehetősen szélesen értelmezték a kollégák és betévettek itt olyan módosítók is, amelyek inkább a Veronika jelentésébe tartoznak, mint, mint ebbe. Ennek ellenére én úgy vélem, hogy a módosító javaslatok nagy többsége, amiért köszönetet mondok a kollégáknak, valóban, valóban bővíti a, a jelentést és helyenként pontosítja, ezért én úgy látom, hogy a, a módosítóknak a nagy többségét el lehet fogadni, mivel azonban az egyes paragrafusokhoz szokás szerint több módosító érkezett, szükség lesz kompromisszumos megoldásokra, így például be tudjuk fogadni a 2-est, 3-ast, a 6-os, 7-es, 8-ast, a 18-as, 19-est, 26-ost, 27-est, valószínű ide a 22-est is, a, a

de nem föltétlenül abba a paragrafusba illik, amiben a kollégák javasolták, ott meg fogom keresni a kollégákat, mint az előbbi említettek kapcsán is, meg fogom keresni a kollégákat, hogy, hogy találjunk megoldást. Vannak olyan, olyan módosító javaslatok, és hát ez nyilván, nyilván a két téma összefüggésében látható, hogy ugyanazt a módosítót beadták ehhez a véleményhez is, meg a Veronika véleményéhez is, úgyhogy ott is majd kell találni egy megfelelő, megfelelő kompromisszumot, attól függően, hogy mi megy át az egyik jelentésbe és mi a másikba. Nagyon kevés azoknak a módosítóknak a száma, amelyek messze túlmennek a, a véleménynek a keretein, és gyakorlatilag, gyakorlatilag nem igazából integrálhatók be ebbe a jelentésbe. Egy-kettő van ilyen, ezzel kapcsolatban is a következő napokban meg fogom keresni a kollégákat. Köszönöm szépen. Ki demande la parole? Pápádópuló asszony. Köszönöm szépen. Árnyék előadó vagyok az SSD frakció részéről. Elolvastuk a 66 benyújtott módosítót magam is kilenc szóbeli módosítót nyújtottam be. Szeretnénk egy beszélgetést tartani Bauer Edith asszonyal, hogy megbeszéljük, hogy hogyan lehetne beépíteni ezeket a módosítókat, hiszen az a közös célunk, hogy javítsuk a szociális alap felhasználását, különösen ilyen nehéz időkben, amikor a gazdasági válságnak tényleg megvan a kihatása. A szocialisták módosítóival szeretnénk nagyobb figyelmet szánni a leghátrányosabb helyzet helyzetű mikrorégiókra, régiókra, illetve a humán erőforrások jobb felhasználására az EU alapok segítségével rugalmas szabályokat szeretnénk kialakítani a jövőbeli szociális alap monitorozásában. Szorosabb együttműködésre is szükség lenne a regionális fejlesztési alap és a szociális alap között a hátrányos helyzetű szociális csoportok érdekében. Úgyhogy szeretnénk egy kötetlen beszélgetést tartani Bajredit asszonyal, hogy megbeszéljük, hogy a szóbeli és írásbeli módosítókat hogyan lehetne kompromisszumokban integrálni az előadó asszony eh, segítségével köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Eh, kérje más a szót. a többi árnyék jelentéstevő vagy nincs itt, vagy már eh, szóltak Fontányi asszony jelentésével kapcsolatban. Thomas Manuel, elnézést. Elnök asszony, csak nagyon röviden, hogy eddig egy olyan témával foglalkoztunk, a Veronika féle témával, amelyek hát azért egyfajta rokonságot mutatnak. EO Bauer Edith is felvázolta ezeket az egyezéseket. Szeretnék utalni arra, hogy itt nem csak egy állásfoglalást fogalmazzunk meg, hiszen ugye a munkánknak ugyanolyan súlya van, mint más intézményekének, illetve más szakbizottságoknak. A saját dimenziónkat igenis foglaljuk bele a jelentésbe, és a, és a társ szakbizottság ezt vegye tudomásul. Tehát ez, ez egy nagyon fontos megjegyzés, és ezt a mm, mandátumokat ne adjuk csak úgy vissza. Tehát az a fajta egyen jogóság, amelynek birtokába kerültünk, ezt őrizzük meg, mert különben feloldódik, feloldódunk a térben. Ugye a célközönségünk teljesen egyértelműen szerepel ebben a jelentésben, és itt nem csak a régiókra gondolok általánosságban, hanem speciális célcsoportokhoz fordulunk, amelyeket fel kell karolnunk. Ez egy nagyon fontos előfeltétel, úgyhogy ez a, ez a fajta mandátum azt gondolom, hogy Bauer Edith kezében nagyon jó helyen van. Köszönöm szépen, kérje más a szót. Akkor minden rendben Európai Bizottság sem kíván hozzászólni, akkor visszadom a szót Bauer asszonynak. Köszönöm szépen, nem sok hozzáfűzni valóm van. Uh, nyilvánvalóan meg tudom erősíteni a szándékot, hogy a, a sedókkal fölveszem a kapcsolatot, és uh, némelyik esetben, ha szükséges, a módosítók szerzőivel is ami a megerősített együttműködést eh, illeti, úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó az együttműködés a, a főbizottsággal és a jelentéstevővel. Úgyhogy ilyen szempontból nem igazából látok problémát. A probléma esetleg abból származhat, hogy mivel, mivel eh, abszorpciós képességek akadályairól és korlátairól beszélünk, megjelenhet az a probléma, és ez, ez nagyon világosan körvonalazódik, hogy ugyanolyan problémák vannak a regionális alapokban és, a, és az esza ban is. Tehát nagyon nehéz lesz úgy megfogalmazni, hogy, hogy, vagy úgy azt kérni, hogy pontosan így vegyék át a szöveget, mert, értelmi zavart hozhat, de nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ebben is meg lehet találni a megfelelő megoldásokat. És nyilván azon leszünk, hogy a, a, a, az a szöveg, amit ez a bizottság elfogadott, az úgy kerüljön át, hogy az megfelelő legyen. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen azt nem jelezte Bauer asszony, hogy figyelembe tudja-e venni Papadopoulou asszony módosítóit, mert gondolom, hogy nincs ezzel különösebb gond, ugye? Rendben, köszönöm, akkor mindenkit megnyugtattunk ezzel, hogy folytatódik a módosítók megbeszélése június 15-én megbeszéljük a kompromisszumokat, június 16-án lesz a bizottsági szavazás. Ezzel lezártuk az ötös pont tárgyalását, és következik a hatos pont, vagyis kollégánk Franz de Rossa jelentése, a szociális általános érdekű szolgáltatásokról 285 módosítót nyújtottak be. Előadó úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, 285 módosító, 37 bekezdéshez. szép rövid bekezdéseket írtam eredetileg, ezek most jól felduzzadtak. Minden esetre e, tudomásunk szerint nem holnap, hanem június 6-án e, kerül sor a szavazásra e, plenáris ülés hétfői napján, tehát a Strasbourg ülés szak hétfői napján, de, ha sikerül megállapodnunk arról, amiben én bízom, akkor rövid lesz a szavazás. Eddig jó volt az együttműködés. Nyilván elkerülhetetlen volt, hogy nézetkülönbségek is felszínre kerüljenek. Vannak olyanok, amiket nem tudunk áthidalni, de vannak olyanok, amelyeket igenis sikerül. A hangsúly a jelentésnek az általános érdekű szociális szolgáltatások jövője, nem egyszerű összefoglaló arról, hogy mit is jelent az általános érdekű szociális szolgáltatás, vagy mi, eh, mit jelenthetne, hanem arról szól, hogy gondoskodjunk róla, hogy legyen jövője az általános érdekű szociális szolgáltatásoknak. Úgyhogy eh, kérem az árnyék előadókat és képviselőtársakat, hogy eh, ne feledkezzenek meg róla, hogy ha a jelentés nem tesz javaslatokat arra, hogy mit tegyünk a jövőben, akkor nem sok értelme van neki, hiszen um, időről időre folytatunk vitát az általános érdekű szociális uh, szolgáltatásokról, uh, egy fórumot szerveztünk uh, nemrégiben, és ez nagyon hasznos volt, meg tudtuk határozni, hogy mit kellene tennünk, de nincs olyan mechanizmus, amely koordinálná azokat a lépéseket, intézkedéseket, amelyek azért szükségesek, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak. Ezért ebben a jelentésben hangsúlyozom az érintettek bevonásával működő magas szintű task force-ot, vagy munkacsoportot, a válság körülményei között különösen fontos áttekinteni a helyzetet, hiszen nyomás alatt vannak a szociális szolgáltatások. Bízom benne, hogy holnap estig ki tudom osztani, el tudom jutatni mindenkinek a kompromisszum javaslatok második változatát, és szavazó listát minden árnyék előadónak, illetve olyan képviselőtársnak, aki módosított nyújtott be a bilaterális egyeztetéseink alapján hát megpróbálok kompromisszumokba beépíteni minél több módosítót, és a jövő hét elejére végleges formában öntenénk a javaslatokat munkatársak segítségével így a következő hétfőre kialakulna a végleges szavazó lista. Nem is tudom, hogy lenne még bármi, amit hozzátehetnék, talán csak annyi, hogy nagyon szeretnék észszerű kompromisszumokat találni ott, ahol erre mód van. Úgy gondolom, hogy van egy néhány ilyen terület, például aggodalmat okoz a a jogbiztonságra való hivatkozás. Ezt tudják, az a helyzet, hogy végeredményben figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Bizottság a közbeszerzéseket már vizsgálja, az olyan rendelkezéseket már vizsgálja, amelyek az állami támogatásokkal kapcsolatosak és szerintem ez a szabályozás változását eredményezheti. Úgyhogy nem hiszem, hogy túlságosan bele kellene mennünk a jogbiztonság vétájába. Meg tudunk állapodni egy olyan szövegben, amely minden frakciónak kielégítő. Thomas Mann is itt van most, és a, a az ön módosítója a 14-es cikkel kapcsolatban a szabályozásra, keretszabályozásra utal. Tényleg jó lenne talán, hogyha lenne ilyen keretszabályozás. A jelentés maga nem szól keretszabályozásról, vagy keretrendeletről, politikailag szerintem tényleg erre lenne szükségünk, de a jelentésben nem ez a célom, inkább valami középutat találnék. Az én frakcióm nem feltétlenül akar erről beszélni a jelentésben, de mondom, megpróbáltunk olyan kompromisszumos megfogalmazást találni, amely mindenkinek megfelel arra kellene összpontosítanunk, hogy a jelenlegi körülmények között mi a tendőnk, mi segíthet abban, hogy a tagállamok, amelyek alapvetően felelősek a megvalósításért, tényleg nyújtsák a megfelelő rugalmas, felhasználóbarát, szociális általános érdekű szolgáltatásokat úgy, hogy a felhasználókat megfelelően tájékoztatják, a helyi önkormányzatok minden korábbinál nagyobb elismerést kapnak a Lisszaboni szerződésben, a jogaikat figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani ezen a területen. Úgy gondolom, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy a parlament jó jelentést tudjon elfogadni, hogyha arra alapozunk, hogy milyen gyakorlati intézkedésekre van szükség a parlament részéről, hogyan tud a bizottság, az Európai Bizottság koordinálni, hogyan tudjuk felhasználni a parlamenti képviselők ismereteit ezen a téren, illetve az érintetteket bevonni a tagállamokban. Szerintem ki tudunk alakítani egy jó jelentést, és nekem feltétlenül ez a szándékom. Minden frakcióval együtt kívánok működni ennek érdekében. Köszönöm szépen. Bastos asszony, aztán Lint asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a most bemutatott gondolatokért de Rossa kollégától, aki álláspontját egyértelművé tette ebben az igazán kényes témában. Ugye általános érdekű szociális szolgáltatásokról beszélünk. Készek vagyunk a kompromisszumra, hiszen mindannyian egy olyan megszövegezést kívánunk elérni, amelyel ezt az egész témát, témakört előrebb mozdíthassuk. Anélkül, hogy nagyobb árokásásra kerüljön sor a szociális érdekű szolgáltatások kontextusában az egyes szintek között. Szeretném még egyszer elmondani, hogy kulcsfontosságú pontok kerültek itt megfogalmazásra, a szociális szolgáltatások témakörében az általános érdekűekre gondolok. Először is arra gondolunk, hogy ezek a szolgáltatások nagyon fontos komponenst képviselnek a tagállamok kompetenciáját, illetően a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartanunk, Éppen ezért nincs arra szükség, hogy egyfajta keret rendeletet alkossunk, amelyek olyan iránymutatásokat fogalmaznak meg, hogy hogyan is működjenek ezek az általános érdekű szociális szolgáltatások. Másrészt tudjuk, hogy ezek a szociális szolgáltatások alapvető szerepet játszanak abban, hogy a szociális kirekesztettséget megszüntessük hiszen ezek olyan szolgáltatások, amelyek a polgárok mindennapjait meghatározzák, legyen, legyen szó itt most olyan társadalmi csoportokról, amelyek sérülékenyebbek a, akár, vagy olyanokról, akik nem. Mindenkinek biztosítani kell ezen szolgáltatásokhoz a hozzájutást, a hozzáférést, és megfelelő minőségűek kell, hogy legyenek ezek a szolgáltatások. Éppen ezért ez egy nagyon fontos kiinduló pont számunkra, amelynek alapján igyekeztünk megfogalmazni a saját megjegyzéseinket a jelentéstevő felé. Remélem ezeket javaslatként fog, fogja föl, de hát beszélt már erről. A kompromisszumos módosítók célja a már meglévő javaslatok tisztázása, finom hangolása. A B, C, H és J kompromisszumnál az L, N, O, Q, R, T kompromisszumot egy kicsit tisztázni kell még. Az X lehet, hogy csak szemantikai jellegű kérdés vetődik föl, kicsit más a felfogásunk, hogy mit is jelent a task force ugyanis mi úgy véljük, hogy ezt a mechanizmust nem kellene itt bevetni, ez egy kicsit túl messzire megy, elég lenne tulajdonképpen a megfigyelés is, arra nézvést, hogy hogyan működnek ezek a szolgáltatások, nem kell túl kapásokba bocsátkoznunk, úgymond túlságosan is ellenőriznünk. Azt gondolom, hogy jó megoldások születtek, a kompromisszumokban, de ezeket a kompromisszumokat még ki kellene igazítani. A kolléga ma már utalt arra, hogy erre szükség lenne ahhoz, hogy előrébb juthassunk, és a kiigazításokkal azoknál a pontoknál is előrébb jussunk, ahol még nincs meg a kompromisszum. Mindez azért volna fontos, hogy valóban közös nevezőre jussunk, és a véleménykülönbségeket ki tudjuk iktatni. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Madame Lin, puis Monsieur Thomas Mann. Lint asszony, aztán Thomas Mann úr kap szó. Thank you very much and thank you, Mr. Köszönöm szépen, és Darosz úrnak is köszönöm hogy tisztázta, hogy a keleti irányelvet nem integrálta ebbe a jelentésbe, hiszen korábban valóban elleneztük ezt, eh, ahogyan a néppárt is. Én azonban a Shadow eh, nevében szólalok most fel, Várnameász képviselő nevében. Nagyon sok mindent eh, jónak talált itt a jelentésben, de számos pontot kiemelt politikai és technikai jellegű kérdések is felvetődnek itt úgy gondolja, hogy egy konstruktív megközelítéssel sikerül kompromisszumra jutni, ezeket jobban ki kell még dolgozni, mert most három csoportra oszthatók ezek a kompromisszumok. Számosan egyet tud érteni, ebben a mostani formájukban is, de néhány esetében újra szövegezést javasol, és akkor tudná őket java, támogatni. Aztán vannak olyanok, mint a G, E, N Q, R, S, T, U, V, X és Z, amelyet nem tud elfogadni ez, ebben a formájukban. Végezetül pedig, mivel van még egy kis időnk, talán ezt jól ki kellene használni, annak érdekében egy koherens és mindenki számára elfogadható szöveget tudjunk elfogadni, tehát érdemes még a kompromisszumokon ö, dolgozni a többi ö, árnyékjelentéstevővel és vélemény megfogalmazójával közösen. Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy gondolom, Darossa úr, hogy valóban vannak véleménykülönbségek, de emeljük ki azt, hogy a szociális kohéziót elérhessük, a teritoriális kohéziót szeretnénk kieszközölni. Nyilván a gazdasági összefüggőseket próbálunk nevesíteni, de ennek nem kell arra vezetnie, hogy keretrendelet szülessen, hiszen a tagállamoknak megvan a saját felelősségük. A saját módosítóimat amentén fogalmaztam meg, hogy a szubszidiaritás elve, mint szükségszerűség, igenis megvalósítható. Vannak önkormányzatok, megfelelő mandátumokkal, ezt nem mindig ugyanúgy használják ki, de ők felelősek a megvalósításokért. Ők felelősek azért, hogy ne legyen szociális kirekesztés szeretnénk elérni, hogy ezek a helyhatóságok teremtsék meg a, a lehetőséget arra, hogy aztán utána ö, egyéb pillérekbe szoruljanak ki, másodikba vagy harmadikba. De keret rendelkezésekre nincs szükség ehhez. Egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy legyünk rugalmasabbak, érjük el azt, hogy gyakorlati tanácsokat adjunk az illetékes hatóságoknak a megvalósításhoz, és a, támogatom Bastos kolléganőmet, hogy nem szabad valóban árokásásra elragadtatnunk magunkat. Vannak már most elfogadható, ebben a formában elfogadható kompromisszumok, de majd a tárgyalások során próbáljunk meg még jobban elmozdulni majd egymás mellé. Nincs A, B vagy C megoldás. Azt kell megpróbálni elérni, hogy egy kompromisszumos megoldásra jussunk a tagállamok és a helyhatású, helyhatóságoknak is megvan a saját felelőssége, és ezt ki kell emelnünk, a válság során nagyon megmutatkozott az. A koordináció és a kohézió fontos, de ne erőszakkal, ne kényszerrel eszközöljük ezt ki. Azt gondolom, hogy ha ementén gondolkodunk, akkor ez a, ez a helyes út. De a a képviselőnek most ugye különböző tapasztalatokkal, különböző felfogásokkal van dolga, de úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságban megmutatkozott, hogy képesek vagyunk kompromisszumra jutni, és szerintem egy jó vita ezt is fogja eredményezni. Köszönöm. Köszönöm. Más valaki kére szót, mielőtt a, az előadónak adnánk át a szót, felhívnám a figyelmet. Két pontra, azt hiszem, hogy ő is tudatában van ennek, és nem fog ö, rendkívüli nehézséget okozni. A szolgálatok felhívták figyelmemet egyrészt arra, hogy nyilvánvalóan az Európai Parlament, mint olyan, nem ö, fejezhet ki a bizottság szolgálatai irányában kéréseket, ez a megjegyzés, azt hiszem a 31-es bekezdésére vonatkozik a jelentésnek, és én ebben a szellemben a 30-as bekezdésre vagy paragrafusra is az általános érdekű szolgálatok forumára, amely eh, a parlamentben saját kezdeményezési jelentés tárgyát képezte már. Azt kívántuk, hogy az egyik ilyen fórum mott az Európai Parlamentben rendezzék meg. De mi, eh, mint foglalkoztatási bizottság, eh, nem tudunk ilyet megszervezni, nem is dolgunk. Úgyhogy a kompromisszumos módosító indítványok vizsgálata során meg kellene vizsgálni, hogy a parlament mint intézmény volna a, lehetne a szervező intézmény. Úgyhogy a jogi szolgálatok ezzel szemben nem támasztanak különösebb problémát. Akkor megadnám önnek a szót, hogy befejezzük ezt az első véleménycserét. Azt is szeretném jelezni a kompromisszumos módosítókról szólván, hogy ezeket ki kellene adni, megszervezni a munkát a titkársággal annak érdekében, hogy a szabadási listát elkészítsék, és hát ugye egy hetünk van, van bizonyos időnk, ugye június 6-án kerülne ez napirendre újra, úgyhogy jó kör, körülmények között tudjuk a munkát elvégezni. Yeah. Okay. Jó, rendben. Köszönöm szépen, akkor az igen pozitív hozzászólásokat, azt gondolom, hogy ez valóban oda vezet majd, hogy egy nagyon jó jelentést fogalmazzunk meg. Ami a Task Force-t illeti, hát úgy tűnik, mintha megakadt volna a lemez, mert ugyanerről beszélünk már jó idő óta. Hát egy olyan mechanizmus már létezik, amely a változást tulajdonképpen magával hozhatja a szolgáltatásokat illetően. Nyilván ez egy érdekes elgondolás, ennek a felállítása, de a kérdés az, hogy most egy megfigyelő hatóságot vagy testületet hozzunk létre, Hát ezzel tulajdonképpen a szociális szolgáltatásokat védelmező grémiumot csak megdupláznánk, hiszen a mandátuma ugyanaz volna, hogy ellenőrizzön. Tehát most, hogy a Task Force-t helyettesítjük egy ellenőző, megfigyelő grémiummal, ez nem képvisel hozzáadott értéket, véleményem szerint. Azt kell mondanom, hogy nem annyira megfogalma a nevesítés a, a lényeg, hanem inkább a feladatkörnek a meghatározása, amely majd előmozítja a dolgák, dolgokat. Nyilván a résztvevőknek a bevonása a helyi szinten, a szolgáltatás nyújtók bevonása, számos országban, NGO-kra gondolok itt, önkéntes, kölcsönös szervezetekre. Ezeknek a mozgolódása mutatja, hogy azért van előrelépés. Nagyon sok esetben valóban itt egyéni kezdeményezésekről van szó, de itt van elmozdulás afelé, hogy az érintettek, ben tudatosul az, hogy, hogy változások történtek és változások vannak. A jogi szolgálattól ö, megérkeztek a megjegyzések, a, ezekkel kapcsolatban nem látok problémát. Ami azzal kapcsolatos, hogy a parlamentnek megvan-e a kapacitása, a joga, hogy ezt a fórumot megszervezze, no, hát itt két ö, okot is meg tudok nevezni, hogy miért létezik ez. Először is megvolt az a rizikó, hogy nem fog tudni felállni ez a fórum egy következő alkalommal, és ezért fontos lenne annak a biztosítása, hogy a működését biztosítsuk hiszen a szolgáltatásoknak a nyújtói számára ez fontos lenne. A másik dolog, hogy a belga elnökség alatt egy nagyon jó platform született, 15 ajánlást fogalmaztak meg, hogy mire lenne szükség, mit kellene megtenni, és ez a task force is azt húzta alá, hogyha a fórum keretében ellenőrizni lehetne, hogy most akkor az ajánlások azok megvalósultak-e vagy sem, akkor mindenki tudná, hogy mi a házi feladata még a jövőben. Egy másik dolog, lehet, hogy majd itt a mellettem ülő még kiegészít engem. Én úgy emlékszem, hogy a parlament az elmúlt évben szervezett már egy pár évvel ezelőtt, de éves szinten elképzelt munkanélküliségi hetet, tehát egy ilyen programot. És a jogszabályi keret tulajdonképpen megvan arra, hogy a parlament egy ilyet újra megszervezzen. Hogy pénzünk lesz erre, hát ez más kérdés. De van precedens tehát arra, hogy a parlament megfo- megszervez ilyen jellegű eseménysorozatokat. Úgyhogy szerintem nagyon jó volna, hogyha nem hagyjuk ezeket csak úgy elhalni. Hanem legyen egy olyan paragrafus ebben a jelentésben, hogy a jelenlegi fórum az nem elegendő, és nem szabad hagyni, hogy ne valósuljanak meg az ilyen programok, tehát a parlament legyen, vállaljon útörő szerepet ebben. tehát ezt szükségesnek, fontosnak tartom. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Ja. Igen. E- ezen körülmények között a vita ugye később visszatérhetnénk majd rá. A a jelentéssel végeztünk. Ezzel én egyetértek, de az elgondolás, hogy következő héten vitatnánk meg, az ezzel kapcsolatban fenntartásaim volnának. A koordinátorokkal kellene addig is dolgozni, van egy hét előttünk, mindössze egy hét van előttünk, és Strasbourgban kellene szóba hoznunk a témát legközelebb, Úgyhogy ez egy kicsit meg van édesítve a számunkra. Ugye hát Strasbourgban visszatérhetünk rá, a, a, az NGO-k, a civil szervezetek is meg lesznek híva, a munkanélküliek is meg lesznek híva, ugye? Úgyhogy a történet sikertörténetnek ígérkezik, emberek el fognak mondani dolgokat, szeretnénk küzdeni az ellen, hogy mi ebbe belevonódjunk, elnézést kérek. Elnök azt, hogy nem akarnék újabb vitát nyitni, csak azért szóltam közbe, hogy emlékeztesek arra, ami már elhangzott. És nekünk nincs hatásunk a munkanélküliség hetére és annak megrendezésére. Van egy feladatunk ugyanakkor, és hagyjuk a többieket is szóhoz jutni. Még végül is az ügyvédei vannak a lakosságnak, és ezért is ö, ö, akartam újra szólni. El, elnök, nekünk itt kiegészítéseket kell tennünk, van egy kis időnk Nincs semmi baj, nincs semmi nehézség a, a, a vitával kapcsolatban. Stephen Hughes, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam átvenni a szót, vagy kérni a szót, de mivel most az a téma, hogy a munkanélküliség terén kell -e kezdeményezést tennünk, a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy többször is tettünk ilyen kezdeményezést, például a munkanélküliségi hét keretében, külső segítők Nem volt túl hasznos, hogy mondjuk a Strasburgi hétre került időnként ez, de ettől függetlenül nagyon jó lenne, hogyha a civil szervezetek újra találkozhatnának, és mi katalizátora lennénk ennek a kezdeményezésnek. Princess egyébként egy task force-ot, egy munkacsoportot is javasolt a általános érdekű szociális szolgáltatások ügyében. Ennek is van precedense, elnök asszony talán emlékszik rá, hogy a vállalati társadalmi felelősségről hoztunk létre ilyen task force-ot a szakbizottság és az Európai Bizottság között, és ez több évig jól működött, úgyhogy én azt hiszem érdemes támogatni Proinzász javaslatát. Köszönöm. Elnök, rendben, nagyon jó, amennyiben nincs további észrevétel, zárjuk le ennek a napi rendi pontnak a tárgyalását azzal, hogy ahogy megállapodtunk, a vita a kompromisszumos módosítókról és a szavazás hatodikán június 6-án a rendkívüli ülésen lesznek Strasbourgban. Nos, ezzel térjünk át a hetes napi rendi pontra, Én javaslok egy véleménytervezetet a 2012-es költségvetési tervezet trilógus mandátumával kapcsolatban. Szeretnék mindenképpen köszönetet mondani azoknak a képviselőtársaknak, akik módosítókat nyújtottak be, ugyanis a legtöbb módosító nagyon hasznos, és <clears throat> lehetővé teszik, hogy megerősítsünk, kiegészítsünk egy sor pontot, amelyek a véleménytervezetben szerepelnek. Harkin asszony első módosítójával kapcsolatban én pozitív véleményem vagyok, nincs probléma vele. Figeredő asszony kettes módosítójával és Lő Ijárik úr módosítójával kapcsolatban megint csak nincsen eh, gondom, támogatom őket, arról van szó, hogy eh, a munkavállaló, kiküldött munkavállalók munkakörülményeit, életkörülményeit eh, monitorozni kell a migrációs áramlások vonatkozásában is. Egy kísérleti projekt zajlik most a kiküldetési irányelvről 2009-2010-es finanszírozás van erre, az év végére lesz meg az eredményük, eredménye. Figyelembe véve ezt, a benyújtott módosító azt kéri a bizottságtól, hogy az irányelv megvalósulását kövesse nyomon a migrációs jogszabálycsomag viszonylatában is, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy hasznos javaslat lehet a jelentésünkben. A hármas módosító Harkin asszonytól érkezett, szintén azzal kapcsolatos, hogy amikor az Európai Unió célkitűzéseit nézzük, Ugye egyes fellépések európai szinten, mások nemzeti szinten eh, történnek. Fontos, hogy ne oltsák ki egymást, hanem ugyanabban az irányban hassanak úgy gondolom, hogy ez a módosítónak a lényege. Eh, esetleg talán csak egy kis kompromisszumot javasolnék, hogy a fellépések kiegészítő és összehasonlító jellegéről egyaránt szó legyen, hiszen a tagállamok fellépése az európai dinamizmust kell, hogy erősítse, ugyanakkor van egy ismétlődő probléma a költségvetések benyújtásakor nem mindig összehasonlíthatóak az összegek, nem lehet mindig látni, hogy most akkor oktatásra, képzésre mondjuk mennyi pénzt szánnak, tehát a költségvetési tipológia nem mindig megfelelő. Persze ez egy hosszú távú küzdelem, nem fogjuk tudni ezt egyik napról a másikra elérni, már több éve küzdünk, de Harkin asszonynal ebben a szellemben folytathatjuk a munkát. Kessler úrnak a négyes módosítója megismétli annak a megállapodásnak a fogalmait, amelyre a háromoldalú párbeszéd keretében jutottunk az aktív idősödés kapcsolatban. Egy kicsit később erről lesz szó, már jeleztem az imént. Harkin asszony módosítója azt kéri a tagállamoktól, hogy több szinergiát mutassanak a szociális alap és a globalizációs kiigazítási alap tekintetében. Óvatosnak kell itt lennünk, legyen szinergia, de ne legyen fúzió a két alap között, hiszen külön-külön feladatkörük van, nem felelnek meg teljesen egymásnak. Fontos, hogy a szöveg, amit megszavazunk, ez pontosan tárgyalja. Hatos módosító Figueredo asszonytól és Le Jerik úrtól. A, az együttfinanszírozási arányokról szól nehézségbe jutott tagállamok esetében. a strukturális alapok válságkiigazításakor itt ezzel nem tudtunk érdemben foglalkozni. Nem elég, hogyha lehetővé tesszük, hogy a tagállamok később fizessék be saját részüket, egyes esetekben lehetővé kell tenni, hogy csökkenjen a társfinanszírozási hányad, és a módosító szerzői azt javasolják, hogy a tagállami befizetés ne haladja meg az érintett projektek 10%-os részét. Én úgy fogalmaznék, hogy e tagállamok kontribúciója a projektérték 10%-ában kellene, hogy korlátozva legyen, amikor külön problémák vetődnek fel. Türinen asszony hetes módosítóját szintén támogatom. Az új bevételi forrásokkal foglalkozik, amelyek az európai költségvetést táplálhatnák a szociális beilleszkedés, munkahelyteremtés céljára lehetne ezeket használni. Őri úr 8-as módosítója azt javasolja, hogy a szociális partnerek bevonásának feltételeit alakítsuk át, és az elbocsátott dolgozók átképzésének jó gyakorlataira vonatkozó javaslata nem okoz gondot, csak más megfogalmazást javaslok, ami lehetővé teszi, hogy a szerkezetváltás, a cégek szerkezetváltása szerepeljen, hiszen ezt a jelentés ben felvetettük, Őri úr azt javasolta, hogy ne utaljunk a cégek szerkezetváltására a jelentésben, ezzel én nem értek egyet. 9-es módosító Figueredo asszony és Lő Ierik úr azt javasolják, hogy külön költségvetési tétel foglalkozzon a bizonytalan státusz átalakításával biztos munkahelyé, folyó kísérleti projekt meghosszabbítását javasoljuk, talán megkérjük a GUE képviselőket, hogy vonják vissza ezt a módosítót, hogy megmondják, hogy lehet-e erről szó Őri Csaba kollega tízes módosítója elutasítja, hogy a globalizációs kiigazítási alap költségvetését emeljük. Úgy gondolom, hogy annyi kérés érkezik nap mint nap, hogy nem támogathatjuk ezt a módosítót. Felírnám a figyelmét a kollégáknak arra, hogy az utolsó eset, amiben hozzánk fordultak a globalizációs kiegészítési alappal kapcsolatban, nagyon riasztó új technológiáról, zöld technológiáról van szó. Azt gondoltuk, hogy az EU ebben találja meg az új munkahelyeket, itt pedig egy olyan dániai esetről van szó, ahol egy csomó munkahely szűnik meg a szélenergia ö, szektorban, mert Kínába helyezik át a termelés. Úgyhogy őszintén szólva ö, az az elképzelés, hogy a globalizációs kiigazítási alapnak a ö, keretét csökkentsük, annélkül, hogy megállapodnánk abban, hogy egy új EU alapot hozunk létre a cég átalakításokra, szerintem következetlenség lenne, és én nem támogatom. 11-es módosító Türininen és Cornelissen asszonyoktól támogatom, mert azzal foglalkozik, hogy eszközökre van szükségünk a kollektív elbocsátások megelőzésére, és itt is a zöld gazdaság felé való elmozdulást támogatjuk. Türinen is Rötter asszonyok 12-es módosítója erősíti a rendszert, vagyis előrehaladást eredményez a nyitott koordinációs módszer alkalmazásában úgy gondolom, hogy támogathatjuk ezt a módosító 13-as, módosító Figueredo asszonytól és Lői Erik úrtól. Ez a módosító nekem kicsit problémás, az Európai Unió támogatását élvező projektekben a szociális szervezetek kontribúciója ne haladja meg a 10%-ot, ugyanabban a szellemben fogalmazták meg, mint a hatos módosítót, csak hogy a hatos módosító az Európai Szociális Alapra vonatkozott, ez nem vet fel problémát. A progress esetében viszont, ahol nincs szó együttfinanszírozásról, tehát itt a progresszről van szó, ez a módosító problémás. A 14. módosító indítványnak ugyanaz a szerzője sajnálja a progressz programmal kapcsolatos költségvetési előnyirányzatok szükösségét. A 15. módosító indítványnak ugyanaz a szerzője azt kéri, hogy kettőzzék meg az alapokat, az Európai Szociális Alapot. Ezt a biztossal ilyen értelemben megvitattuk már és talán azt is ellenőrizni kellene a raportőr asszonyjal az Európai Szociális Alappal kapcsolatban, Morán Sártyé asszonyjal, hogy hogyan nyújtotta be ezt a módosító indítványt a költségvetési véleménnyel kapcsolatban. Teljesen egyetértünk, hogy benyújtsuk, jelentős is, és a, különböző, és a következő háromoldalú párbeszéd alkalmából is érdemes volna ezt a napirendre tűzni, megőrizni a, a, az érdemi előadó is támogatja a javaslatot. A 16-os módosító indítványt azért nyújtottuk be, hogy a 8-as bekezdést kiegészítsük, és a az átmeneti régiók létrehozásával van kapcsolatban. Ez új kérdés, amelyel kapcsolatban hasznos volna, hogy a szakbizottságunk véleményt nyilvánítson. Számos régió érdekelt ebben az új kategóriában. A 17-es módosító indítványt Őri úr nyújtotta be, ő azt javasolja, hogy vegyük ki a szövegből a, a szegénységgel fenyegetett munkavállalókra való utalást, úgy gondolom, hogy ha Őri úr elfogadja, hogy ezt kombináljuk a 18-as módosító indítványjal, amit Juvin úr nyújtott be, akkor el tudnám fogadni ezt a szóhasználati javaslatot, de ne hagyjuk ki a hivatkozást a szegénységre. És Jurin úr módosító indítványával kapcsolatban, ugye ő azt javasolja, hogy vannak sebezhető csoportok, Nekem nincs gondom a modosító javaslattal, csak ő viszont azt javasolja, hogy a, a romákra való utalást hagyjuk ki, ez viszont nekem problémát jelent az Európai Bizottság nemrég tett javaslatot ebben a vonatkozásban, úgyhogy talán őrizzük meg ezt a hivatkozást. A 19-es módosító indítvány szerzői Figueredo asszony és Legarik, Loik Garik úr, akik a következő kérdést akarnák bevezetni, a gender dimenziót, ezt tudnánk támogatni. A 20-as módosító indítvány Árkin asszonytól megerősíti támogatásunkat a mikrofinanszírozási eszköz iránt. Ennek teljes mértékben helye van véleményünk szerint ebben a véleményben. A 21-es módosítója Turinen asszonynak bevezeti a méltó foglalkoztatás kérdését a zöld foglalkoztatással kapcsolatban. Egyetértünk ezzel a módosító indítványjal, talán csak egy kompromisszumos megfogalmazást javasolnék, mert ismétlem, nem gondolom, hogy az összes zöld munkahely méltó munkahely, méltó foglalkoztatás volna. a zöld foglalkoztatások keretében kellene a kérdést tárgyalnunk, és egy kicsit ö, ö, ravaszabb megfogalmazást kellene adni ennek a módosító indítványnak, hogy élhetek ezzel a kifejezéssel, mondja az elnök asszony. Tehát ugyanazzal a szerző, ugyanattól a szerzőtől ö, ö, a következő módosító indítványt is támogatom, nagyon jó módosító indítvány, a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik az Európai Unió költségvetéséből talán lehet erre is szánni. A 23-as módosító indítvány szerzője Újri Csaba kollégánk, azt hiszem, azt hiszem, hogy nincs itt a néppárti koordinátor, érdemes volna a tízes bekezdés elhagyásával kapcsolatban vele is beszélni javasoljuk, hogy a mediterrán régióbeli partnereket tartsuk meg a munka és a szakképzés vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nagyon nagy kockázata van abban, hogy a, az ILO-nál is tegyünk látogatást. Az Európai Unió a költségvetési előirányzatok vonatkozásában azt az elgondolást támogatta, hogy az Európai Unió hozzájárult a jogállamiság megszilárdításához ezekben az országokban, és egy szociális vonatkozást is be kell iktatni, a, a szociális párbeszéd kérdését, a kollektív szerződések kérdését is be kellene iktatni a vitába, a munkaerőpiac kérdését Úgyhogy én támogatom ezt a módosító indítványt, és remélem, hogy a tízes bekezdést őri képviselő úr hozzá fog járulni, hogy módosítsuk. A 24-es módosító indítvány. Én nyújtottam be, ez hasonló, értelmi hasonló irányultságú, tehát a célja az, hogy megerősítsük a 23-as módosítóval ellentétben a földközi tenger déli partján elhelyezkedő országokban megerősítsük a jogállamiságát. Árkin asszony következő módosító indítványa, amelyet összevonhatunk a 24-es módosítóval, mert ő is azt fejti ki, hogy hogyan kellene támogatnunk a munkaerőpiaci reformok kérdését ezekben az országokban. A 26-os módosító új bekezdést vezet be, amelyet javaslom, hogy vegyünk be. A szolgáltatások, a polgári európai szolgáltatások kérdését vezeti be, amelyet már sokszor vitattunk meg európai szinten ez is belefér a véleménybe. Az utolsó módosító a 27-es, Philippe Roland szerezte, aki a munkavállalók szabad mozgását célozza, és a szociális biztonsági rendszer fogyatékosságának kiköszöbölését. Ez a elég hasznos módosító indítványnak mutatkozik Természetesen ezt is szeretnénk, hogyha finanszírozással társulna, de a dolgozók szabad mozgásának finanszírozása véleményem szerint megle- meglehetősen nagyralátó és költséges elképzelés, hogyha a, ugye, ha általánosságban maradunk, az nem baj ezzel kapcsolatban, úgyhogy kiegészítő, módosító indítványokat is tehetnek a kollégák. De, sajnálom, hogy ilyen részletesen ismertettem a módosító indítványokat, kivételes eset ez, de miután elég idő áll rendelkezésünkre, igyekeztem a, dol- a módosító indítványok érdemi részével foglalkozni, Ugye ahelyett, hogy csak azt mondtam volna, hogy ezt támogatom, azt meg nem. Tessék. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy jól használta fel az idejét, jól használta ki, és hát ezért a szakbizottság elnökének szívesen megadunk egy kicsivel hosszabb időt is, hogy bemutassa a módosítókat, hiszen így alkalma nyílik elmondani a gondolatait, még akkor is, hogy nekünk ezáltal egy kicsit kevesebb lesz. Pár megjegyzést engedjen meg ön által felvetettekkel kapcsolatban. Tízes bekezdése kapcsolatban kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg Őri Csaba, aki nem kívánta a kifizetéseknek a növelését. Ez inkább azzal áll összefüggésben, hogy nem tudjuk még, hogy a globalizációs kiigazítási alapban mi történik. Önálló alap marad, Matt Barózó bizottsági elnök úr annak idején életre hívta ezt az alapot, vagy pedig egy integrált részévé válik a szociális alapon belül, ami hát lehet, hogy így lesz. Úgyhogy most rögzíteni azt, hogy fel kell emelni ennek az alapnak a volumenét, szerintem itt legyünk óvatosak. Úgyhogy én Őri Csaba gondolatmenetét támogatni tudom. Az, hogy ez az alap, az EGF nagyon fontos, hát ezt tudjuk, nagyon sok területen szükség van rá. De megint az a kérdés, hogy önálló marad-e, avagy integrálásra kerül, úgyhogy az óvatosság elvének követése szerintem itt is nagyon lényeges. Úgyhogy ez a módosító véleményem szerint elfogadható. A 12-es tudom támogatni, a Schröter Turunen féle a Progress programmal kapcsolatban. Nem megfelelően kezelik a helyén ezt a programot. Nagyon hatékonynak mondható egy fontos területen. A nyílt koordináció területén szerintem ez nagyon ö, aláhúzandó. Ez a 10 millió eurós támogatás, nem vagyok persze a Költségvetési Szakbizottság tagja, úgyhogy lehet, hogy át kell ezt tekinteni, de politikai üzenetet hordoz a támogatás, és ez fontos. A 15-ös nagyon csinos módosító. Hát a szociális alap megkettőzése. Hát, hogyha rengeteg pénzünk lenne, nyilván erre nyílna lehetőség. És én hiszem az, hogy a szociális alap sokkal hatékonyabb egyébként számos más kezdeményezésnél. Éppen a mai vitánk is mutatta ezt délelőtt. Úgyhogy a szociális alapot támogassuk, persze ezt én is aláhúzom, de az, hogy megkettőzzük a volumenét, hát azért itt két helyeim vannak. Hiszen teljes kontextusban kell vizsgálni ezt a kérdést, nem lehet egyes prioritásokat kiemelni, látnunk kell azt is, hogy egy-egy ilyen növelés milyen hatással jár más területen. Ne felejtsük el, hogy a válság kapcsán azért a források az egyes tagállamokban nem növekedtek. Kedves elnök asszony, a 24-es módosítót tudom támogatni, nagyszerűnek tartom, és ezt a 23-assal közösen is tárgyalhatjuk, hogyha Őri Csaba saját maga is véleményt fogalmazna meg. A demokratikus struktúrákat a szociális párbeszédben valóban támogatnunk kell, még pedig hosszú távon, fenntartható módon. A 26-ost is tudom támogatni, Pervans, ez egy nagyon lényeges területe a polgári szolgálat programját kell támogatnunk, a motiválása a fiataloknak azért lényeges, mert azt kell közvetítenünk a fiatalok felé, hogy hasznosak érezhessék magukat, és szükség van rájuk. Én úgy gondolom, hogy számos területen egyezik a véleményünk, nem tudom Őri Csaba helyet elmondani most az ő gondolatát, de okos gondolatok kerültek megfogalmazásra, és szerintem a végén meg fogunk tudni egyezni. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Kedves kollégák, nagyra értékelem ezt a hozzájárulást, amit tesznek a jelentéshez. Turinen asszony a szó. Yes, thank you. I will... Uh, Köszönöm szépen. Dánul beszélek majd. De jelentős vélemény a 12-es módosítóval kapcsolatban a költségvetéshez. Úgy gondolom, hogy nagyjából egyetértünk. A cél az volt, hogy olyan költségvetés jöjjön létre, amely munkahelyteremtő jellegű. Ami a zöld munkahelyeket illeti, azt hiszem, hogy a szociális beilleszkedés kérdéséhez értünk, és remélem, hogy egyetértünk ebben Egyébként hasonlóképpen fontos, hogy egyetértsünk a módosító indítványjal kapcsolatban. A 21-es módosító is ilyen. Egyetértek, hogy valóban nem volt teljesen pontos a megfogalmazás. Tehát rátérek a 23-as Őri Csaba féle módosító indítványra Észak-Afrikával kapcsolatban. Itt mi egyetértünk a pont valóban fontos, és a szolidaritásunkat fejezi ki, és, az, és Őri Csabával viszont nem, nem, egyetérte, nem értek egyet azzal, hogy a javaslatot semmisítsük meg. Eston asszony márciusban előkészített egy jelentős politikai programot a szomszédségi politikával kapcsolatban, és ennek egyik része a munkahelyteremtés, a munkaerőpiac segítése. Furcsa volna, hogyha a foglalkoztatási bizottság figyelmen kívül hagyná ezt az ezt a elgondolást. Mi ugye a zöldek realisztikus költségvetést szeretnénk, és ugye nem áll nyakló nélkül pénz a rendelkezésünkre. Minden euróért meg kell küzdeni, amit meg akarunk kapni úgyhogy az Európai Szociális Alap megkettőzése, kétszeresére emelése állam, nem realisztikus, nem reális elképzelés. Jó volna tudni, hogy honnan jön a pénz. Ugye a célokkal kapcsolatban is volna mondani valam, nagyon magas rendű célok ezek, de reálisan kell szemlélnünk ezeket és az alapok felhasználását is reálisan kell szemlélnünk de minden esetre igyekszünk támogatni ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottság képviselője kíván-e szólni a költségvetési kérdésekkel, a következő évi költségvetéssel kapcsolatban? Nehéz összefüggésekről van itt szó a bizottság tagjai számára is. Schönesberger úr. Köszönöm szépen, angolul fog beszélni. Azt hiszem kiválóan összefoglalta a jelentéstevő asszony a módosítókat. Két pontot emelnék ki, a tízes módosító az egyik. Azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lehet, illetve az, hogy kifizetési hitelt folyosítsanak. És tudjuk, hogy nagyon sok esetben még a pénzösszegeknek az abszorbálása is gondot okoz, tehát a, a megkettőzés nem feltétlenül célra vezető. Rendben, nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ennek alapján visszatérhetünk finomított javaslatokkal, és azt hiszem, hogy a bizottság erőteljes véleménye ebben nagy segítségünkre szolgál. A foglalkoztatási bizottság véleményének kialakításához. Akkor mikor is kellene, holnap kellene elfogadnunk a jelentést, mit is fog én csinálni? Azt fogom csinálni, hogy megnézem a módosító indítványokat, Lejárik úr nem mondta, hogy akkor visszavonná-e a 9-es módosító indítványt. Na jó. Majd esetleg holnapig valamikor megmondja. Tessék? Értem, amit ön mondott, csak egy kis problémám van a dologgal kapcsolatban. Az ugye fejlődik a, az Európai Unióban a foglalkoztatás törékeny volta, úgyhogy ha ezt visszavonnánk, akkor is kellene találni valamilyen megfogalmazást, amelyel elmondanánk, vagy megpróbálnánk elmondani, hogy a törékeny eh, helyzetben levő dolgozókat támogatni kell. Hogyha teljesen eh, kivesszük a szövegből, akkor eh, nehézség áll elő, akkor nem nyilatkoznánk erről a kérdésről. Elnök, javasolhatom-e, miután a 21-es módosítón még dolgozni fogunk, ezt átdolgozzuk, Turjánan asszony módosítóját, aki ezzel egyet is értett, akkor az új megfogalmazásba, amit majd javaslunk, bevennénk a törékeny helyzetű munkavállalók kérdését, a, a méltó foglalkoztatás kérdését ezzel egészítenénk ki, lehetne ezt ide bevenni? Igen, lehetne. Törinen asszony megfogalmazza a javaslatot, vagy én tegyem ezt meg? tehát a, a alapján, és azzal a megállapítással, azzal a megjegyzéssel, hogy a törékeny helyzetű munkavállalókra való hivatkozás is benne legyen ebben a pontban. Tehát ezzel a ponttal kapcsolatban kell, ez az első pont, amivel kapcsolatban döntenünk kell. A hatos módosítóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés javaslata forog fenn, amivel kapcsolatban nem hallottam ellenvéleményt, úgyhogy javaslom, hogy ezt szavazzuk meg. És a 13-as módosítóval kapcsolatban nincs szükség volna arra, hogy a GUE frakció elmondja, hogy visszavonja-e a módosítót, vagy fenntartja-e, leköteleznének Egyébként a bizottságnak azt javasolnám, hogy szavazzon ez ellen, mert nincs, nincs értelme. És akkor Jövin úrnak azt javasolnám, hogy a cigányokra, romákra való hivatkozást vegyük bele, a 18-as módosítót pedig kössük össze a 17-es módosítóval ahogy a Nőri úr is kívánja. A 21-es módosítóval kapcsolatban Turinen asszony és én fogunk ö, ö, munkához. To- Thomas úr támogatja a 24-est, ezt köszönöm neki, nagyon köszönöm neki. És végül a 27-es módosítóval kapcsolatban Filip Bulan látom megérkezett és mint tanácsadó egy módosító indítvány, szóbeli módosító útján megvilágíthatná az álláspontját, ha, ha ma ez túl ködös volna. Azt szeretném továbbá, most jut eszembe, hogy a GUE frakció közeledne Morán Serké asszony álláspontjához, Egyébként én majd megteszem a magam részéről egy szóbeli kiegészítés formájában a 15-ös módosító indítványhoz a a globalizációs kiegészítő alapnak a szintjével kapcsolatban egyetértenek, tehát akkor holnap fogunk mindenről szavazni. Akkor térjünk rá a elvileg a rendünk 8-as pontjára, de tájékoztattak arról, hogy a, az előadónk máshol van lekötve, és akkor inkább a 9-es pontot tárgyalnánk az EU és Kína kiegyenlítetlen kereskedelmével kapcsolatban. Akkor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 Uh, dus daar zijn dus sowieso een aantal amendementen die ik... Helmer úrnak a javaslata uh, teljesen uh, ellentétes irányban hat. Néhány javaslatot, azonban a legtöbb módosítót megpróbáltam, és megpróbálok beépíteni a kompromisszumos javaslatokba. Az fontos, hogy a témához ragaszkodjunk. Vannak olyan módosítók, amelyeket nagyon nehéz figyelembe venni, nem emberi jogi szakbizottság vagyunk például. A szociális jóléti munka és életkörülményi dolgok nyilván beletartoznak a jelentésbe Thomas Mann úr által felvetett témák például amit nehéz megvalósítani, az például a szellemi tulajdon kérdésének a figyelembevétele, hiszen ezzel nem foglalkozik a mi szakbizottságunk. A 25-ös módosító az export korlátozását írja elő. Szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk az export korlátozás témájával, hiszen nem a foglalkoztatási szakbizottságnak a területéhez tartozik, ugye erről véleményt mondjunk, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság mondhatja el erről a véleményét. Úgy gondolom, hogy van néhány érdekes kiegészítés a jelentésemhez. Lambert kolléganőnek a módosítója, hogy hogyan, milyen terjedelemben tudjuk figyelembe venni, majd megnézzük. Minden esetre az elkövetkező napok során kompromisszumokat fogok javasolni. Van egy dolog, ami aggaszt engem, a szakbizottságnak majd meg kellene mondania, hogy mit akar igazából kérni az Európai Bizottságtól. Vannak dolgok, amiket nem kérhetünk, mert akkor nem lesz kereskedelmi megállapodás Kínával az Európai Bizottság bizonyos dolgokat tud kikötni a kínai partnereknél, úgyhogy óvatosan kellene megfogalmazni ezeket a feltételeket. A 19-es módosítóra gondol Gaetano úr részéről, bocsánat, Kofferáti úr módosítója kéri például azt, hogy minden kereskedelmi megállapodásban kötelező erejű klauzula tiltson explicite bizonyos dolgokat, Úgyhogy ennek alapján nem lehet elküldeni a bizottságot, akire akar tárgyalni. Reálisnak kell lennünk, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk a legtöbbet elérni az eddig végzett munkánk alapján, hogyan tudjuk a lehető legnagyobb mértékben javítani a tárgyalások kimenetelét, hogy a nemzetközi szociális normákat minél inkább átvegyék a kínaiak Szóval ezt kell vizsgálni, így kell eljárnunk, ennyit akartam mondani elnök asszony, és nagyon szívesen meghallgatom majd az észrevételeket a kollégáktól, és várom az együttműködést kell Köszönöm. Elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Lambert Nem. Köszönöm elnök asszony, mindjárt meg fogok beszélni. Szeretném Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és nagy érdeklődéssel várom a kapcsolatfelvételünket, megbeszélésünket, annak érdekében, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsághoz készített véleményünk végső formában intésre kerülhessen. A mi megközelítésünk a Foglalkoztatási Szakbizottság szempontjait kell, hogy figyelembe vegye a mi politikánkat, úgyhogy egyetértek az előadóval, nagyon sok módosítót nyújtottak be emberi jogi kérdésekben, vannak nagyon kényes módosítók is, szellemi tulajdon kérdésében például. Az általam benyújtott módosítókat én támogatom. Ezek hangsúlyozzák annak a fontosságát, hogy egyeztetés, tapasztalatcsere, együttműködés valósuljon meg. Hangsúlyoznám az együttműködés fontosságát, ideértve a migráns munkavállalók jogainak, érdekeinek védelmét is. Hangsúlyozom az európai társadalom szerepét a az európai cégek szerepét a társadalmi felelősségvállalás keretében a kínai beruházások vonatkozásában az INTA szakbizottság készíti magát a jelentés, nagyon érdekes a cím, és úgy gondolom, hogy lehetővé teszi ez a jelentés, hogy elkészüljön egyfajta elemzés, helyzetértékelés. Nem tudom, hogy költői kérdés, de nagyon sok a módosító, ez mutatja, hogy mennyire fontos számunkra ez a reláció. Kína nagyon fontos szerepvállaló a világpiacon, és úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodásokban, a WTO megállapodásokban az Európai Bizottságnak és nekünk fontos szerepet kell játszanunk, és azt kell kérnünk, hogy szociális záradékot is fogadjanak el a szociális záradék nagyon fontos ezekben a megállapodásokban. Azt is szeretném elmondani, hogy közvetlen közelről követtem az USA és Kína közötti legutóbbi tárgyalási fordulót, május 10-én zárult ez, gazdasági-szociális együttműködésről volt szó a globális fejlesztés keretében és árnyék jelentéstevőként én is hangsúlyoznám, hogy az EU-nak milyen fontos szerepet kellene a világpiacon betöltenie, illetve a kínai kapcsolatokban is. Remélem, hogy olyan kompromisszumok jönnek létre, amelyek hangsúlyozzák, hogy az EU és a Kína között a globális fejlődés szellemében kell az együttműködést alakítani. Remélem, hogy a lehető legjobb módon kifejezésre juttathatjuk majd a parlament véleményét e területen. Köszönöm figyelmüket, elnök. Köszönöm szépen Thomas Mann utána pedig Lambert asszony tessék. Ja, Finland. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Dirk Sterksnek is. És teljesen egyértelmű, mindent nem lehet belefogalmazni ebbe a kis véleménybe, nem lehet minden emberi jogi záradékot is integrálni, hogyha vannak súlypontok, mint például a foglalkoztatottság, amit viszont mindenképpen bele kell fogalmaznunk. Én is nyújtottam be módosítót a, a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, a 25-ös módosítóban. Nem biztos, hogy ez most közvetlenül ide tartozik, de fontosnak tartom. Az éppen elhangzottat is alá húznám, hogy a szociális záradékot valamiképpen vezessük be hiszen azért Kína az egyik legnagyobb gazdasági szereplő, óriási exportdimenziót fejlesztettek ki, amely hát egyedülálló, és hogyha az export azt jelenti, hogy a munkavállalók jogait nem tartják be, a szociális jogok nem érvényesülnek, akkor ezt ki kell mondani. Az is igaz persze, hogy lehet, hogy félre értelmezzük a saját befolyásunkat, befolyásolási lehetőségeinket, mert akarjuk ugye, hogy a szociális sztenderdeket kidolgozzák, és ne felejtsük el, hogy a WTO-nak tagja Kína, tehát igenis van mit követelni. 26-os módosító. Szeretnék utalni arra, hogy van már egy megfélelő párbeszéd, az azt is látnunk kell, hogy megvannak a lehetőségek a munkafeltételek javítására. A 27-es módosítóval egy jogállami dialógust is szeretnénk elmélyíteni, amely eredményre kell, hogy juttassa a mostani próbálkozásokat, és úgy vélem, hogy itt nagyobb nyomást is kellene gyakorolnunk, sőt a meglévő nyomást meg kell tartanunk. A 48-as módosítóban arra utalnék, hogy a középosztályban kialakulóban van egyfajta szociális felelősség, egyfajta tudatosság a munkavállalók felé. És hogyha kritikusak vagyunk Kínával kapcsolatban, akkor ne felejtsük el, ne hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy bizonyos területen, bizonyos célközönségek, célcsoportoknál vannak már előrelépések. Nyilván azért ne ámítsuk itt magunkat, de ettől függetlenül ezek nagyon fontos kérdések, a szociális dimenzió egy lényeges terület, nyilván vannak még pótolnivalók, a szociális partnerekkel való dialógus, a munkavállalóknak azon joga, hogy szabadon mozoghassanak, vagy a jogaikat megköveteljék, ez nehézkes, nem is nagyon egyszerű egy ilyen működő rendszerben itt elmozdulást várni, de megvannak úgymond a a bimbózó rügyek, tehát megvannak az első lépések, és hogyha efelé mozdulunk el, és arra fókuszálunk, amit a saját szakbizottságunkban mire vállalkozhatunk, akkor jó kompromisszumokra tudunk jutni, egy jó saját kezdeményezés jelentésünk lesz, amely új dimenziót is nyithat. És aztán a, az INTA is át tud venni egyes elemeket ebből. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a, jelent, ezért a véleményért, a megközelítés, kiváló, amit alkalmazott. Amikor megnézzük a módosítókat, teljesen egyértelmű, hogy nehéz a sok jó gondolatból választani, anélkül, hogy egyik-másik elveszen, de jó kompromisszumot fogunk tudni kidolgozni, úgyhogy a végén egyértelműen kell állást foglalnunk a tekintetben, hogy hogy, hogy akarjuk kieszközölni az előrelépést. Ugye sok mindent lehet kritizálni azzal kapcsolatban, hogy Kínában mi történik, a munkaerőpiacon, a szakszervezetekre gondolok itt többek között, de végeredményben ugye arról is szó van, ahogyan az el is hangzott, hogy hogyan tudjuk a változást, a javulást elérni. Thomas Mann is elmondta, hogy el kell ismerni a pozitívumokat, amelyeket már elértek, és, és ezeket kell megerősíteni. Ha nem így teszünk, akkor a dialógus az inkább csak a kritikát fogja elő fogja kidomborítani, nem pedig az már elért eredményeket, és ez visszatartó erőt gyakorolhat. Úgyhogy meg kell nézni valóban, hogy milyen kritikát fogalmazunk meg. Ne felejtsük el, hogy a költségvetéssel kapcsolatban is ugye nagyon sokszor vannak kritikai megjegyzések a munkaerőpiacunkon, nyilván itt a mértékben van némi különbség, mindkét oldalra érdemes azért ezeket a kritikai megjegyzéseket értelmezni, és tudatában kell lennünk annak is, hogy a saját standardjeinkre nézve mit jelent a kritika, tehát a saját házunk táján is söpörjünk azért. Elhangzott a szociális párbeszéddel kapcsolatban egy-egy gondolat. A négyes módosító szerintem ebbe integrálható. A 26-os azt a célt fogalmazza meg, hogy van egy megfelelő mechanizmus, aztán az ellátási lánc egyre fontosabb értéket képvisel majd. Mennyire sok a kiszervezett munka, ugye a, a, az al-alvállalkozók a láncban hogyan jelentkeznek. A szociális záradék nem csak azért fontos, hogy a kínai munkavállalók jobb helyzetbe kerüljenek, hanem azért, mert Kínának óriási hatása van a többi országra, ahol projekteket működtetnek. Afrikára utalnék itt, de van Ázsia sok más területe is, amit itt említhetnénk. Úgyhogy konstruktív kompromisszumra kellene jutni az érintettek bevonásával. Tudom támogatni azt is, hogy talán megközelítésbeli különbségeket látunk most még, de hogy a kompromisszumot akarunk elérni, akkor hát meg kell próbálni elmozdulni egymás felé. Az, hogy legyünk nagyon világosak, hogy mely módosítók férnek bele ebbe a véleménybe, és melyeket kellene inkább az intáféle verzióba elfogadni, hát lehet, hogy nagyon sok van, amit tényleg inkább az ő asztalukra kellene áttolnunk. Köszönöm. Köszönöm kérje más a szót? Ha nem, akkor két-három észrevételt én is tennék. Először is a különböző módosítók szerzőjétől azt kérném, különösen Thomas Mann úrra, de Koferáti úrra is gondolok, hogy amikor emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, hogy esetleg fogalmazzák át a módosítójukat, és az előadóval beszéljék meg, hogy a módosító tényleg a mi szakbizottságunk területére összpontosítson. Nyilván az emberi jogok nagyon széles területet képeznek, így a munkajog és a szociális jogok is ide tartoznak ebből a szempontból vizsgálhatjuk mi, a mi szakbizottságunk részéről eh, a kérdéseket. Második eh, észrevételem azzal kapcsolatos, amit az előadó a szociális záradékról mondott. Én úgy gondolom, hogy eh, valójában a kereskedelmi egyensúly hiánynak az egyik oka, ugye ez a címe a jelentésnek. A kínai keres, Kínával, az, hogy a Kínával folytatott kereskedelem liberalizációja nem kölcsönös. A kölcsönösség kellene pedig, hogy a kereskedelem alapját képezze. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy bevezessük a igazságos kereskedelem fogalmát és a kölcsönösség fogalmát egyaránt. Ez mindkét irányban hat. Nagyon jól tudjuk, hogy az európai cégeknek is igen nagy a nehézségük, amikor Kínában végterméket kívánnak értékesíteni, és ez egyáltalán nem a WTO szellemében hat, pedig a WTO-hoz Kína is ugye csatlakozott. A szakbizottságunk számára ugye a szociális záradék kérdése fontos. Az előadó azt mondta, hogy nem kérhetjük az Európai Bizottságtól, hogy ezt tárgyalja meg a kínaiakkal. Lehet, hogy félreértettem az előadót nyilván környezetvédelmi feltételekről is kell tárgyalni, de majd ezt jó Leinen kollega fogja előadni, nem én. De szerintem lényegi kérdés, hogy a szociális záradékért igenis kiálljunk. Tehát azt kérném a kollégáktól, hogy pontosabban szociális és munkajogokkal foglalkozzanak, ne emberi jogokkal a szociális záradékot megfelelően kell szerepeltetni, és azt kérem az előadótól, hogy a kompromisszumok megfogalmazásakor a kölcsönösség és az igazságos vagy méltányos kereskedelem elvét is vesse fel, hogyha nem teszi bele, akkor én majd egy szóbelit készítek. Többen is kérik még a szót most visszaadnám a szót az előadónak, elnézést, ha félreértettem, amit mondott a szociális záradékról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nyilvánvaló, hogy szociális párbeszédre szükség van, van is szociális párbeszéd az EU és Kína között. Egy elég masszív párbeszéd folyik, parlament részéről, a parlament szakbizottsága részéről azonban, ha azt kérjük, hogy kötelező záradékok szerepeljenek az EU-Kína megállapodásban, az egészen más megközelítés, mint hogyha egyszerűen szociális párbeszédet folytatta a bizottság, ahogy jelenleg, és ami nem vett fel problémát. Kína természetesen egy sor kereskedelmi tárgyaláson, illetve a bizottság Kínával és más partnerekkel is a kereskedelmi tárgyalásain rendszeresen felvett egy csomó olyan fontos szempontot, mint például a szociális kérdések, a környezetvédelem kérdése, stb. Nyilván kényes kérdés az, hogy mit várhat a parlament az Európai Bizottságtól. Én nem mondom azt, hogy ne legyen szociális párbeszéd az EU és Kína között. Nyilván nem mondom ezt. Nagyon jó, hogyha van. És hogyha hagyatkozhatunk rá, de tapasztalataim szerint Kína minket figyel, hogyan is kellene megszervezni a társadalombiztosítást, egy sor munkaügyi, munkapiaci szabályozást vezetnek be annak alapján, amit mi tettünk. Egyes brit professzorok vesznek részt a kínai jogszabály előkészítésben bizonyos területeken. Úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van a szociális párbeszédre Kínával, nem gondolom, hogy ne lenne rá szükség. Viszont amikor azt hangsúlyozzák a kollégák, hogy az európai cégek is tartsák be a szabályokat, Nos, a probléma alapvetően nem azzal van, hogy külföldiek befektetnek Kínában, hanem azzal szerintem, hogy kínai cégek, meg tajvani cégek Kínában hogyan fektetnek be. Tehát tévedünk, azt gondoljuk, hogy ha a mi cégeink betetják a szabályokat, akkor minden rendben lesz. Köszönet a kollégáknak az észrevételekért az elkövetkező napok során megpróbálom a kompromisszumokat kidolgozni, mindenkit meghallgatok, és megpróbálom az új gondolatokat is figyelembe venni, anélkül, hogy túlságosan felduzzasztanám a véleményt, mert akkor a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsági kollégáknak fogják elolvasni. Minden köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, észrevételeket, a vitát és a kompromisszumok hamarosan jönnek. Köszönöm. Um, Köszönöm, e, előadó úr. esetleg kellett volna a hozzászólásomban e, említenem, de a 33-as és az 55-ös módosított Elmer úrtól ellentmondásosnak tartom és elfogadhatatlannak. Úgyhogy Hát majd mondják el, hogy mit, mit gondolnak erről. És akkor visszatérjünk erre a kérdésre. A kompromisszumos módosítók vitájában. Elmer úr, tessék! Elnök asszony, hogyha az elfogadhatóság merül föl a módosító indítványoknak, én ugye az elnök asszonynak kell döntenie, nem nekem, mint előadónak természetesen tehetünk javaslatokat a, szavazólistán, szavazó listán, hogy elfogadható vagy nem, és akkor el fogom fogadni az ön döntését és nagy bölcsességét. Elnök, előadó úr, szeretném felhívni figyelmét arra a javaslatra, amit éppen készülök megtenni. Tehát akkor a módosítók beadásának határideje június 15 és 16-án lesz szavazás róla. Róluk. És Gilling asszony nem késlekedett, úgyhogy eljött, és akkor a módosító indítványokról, a befogadhatósággal kapcsolatos módosító indítványokról is kérem, hogy beszéljen öné a szó. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és mivel elég nyugalmasan, csendesen zajlott az előző egyeztetés, nem sok véleményt hallottam, végül aztán 50 módosító érkezett, és úgy tűnik, hogy a várakozásaimmal ellentétben egy kicsit nagyobb kihívást jelent a vélemény megfogalmazása. Vannak vélemények, amelyek nem is összeegyeztethetőek, mm, észszerű és tisztességes kompromisszumokat próbáltam készíteni, de azért vannak dolgok, amelyeket nem sikerült eldönteni, amelyeket nem sikerült összeegyeztetni. Van egy pár bonyolult terület. Először is nem is azt mondanám, hogy nézeteltérésünk volt, de élénk vita alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy ez a vélemény célszerű-e a válság fényében. Nagyon sok képviselő a jelenlegi gazdasági válságra, a gazdasági helyzetre akart utalni. Mások viszont azt mondták, hogy nem a jelenlegi pénzügyi válsággal kellene foglalkozni, hanem más általános rendeltetése lenne ennek a véleménynek jövőbeli helyzetekre is meg kell, hogy feleljen. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy pillanatnyi körülmények között a válságra összpontosítanak a kollégánk, de azért általános véleményt kell készítenünk. Volt vita a B kompromisszumról is. Bizonyos terjedelemben a fizetésképtelenséggel foglalkozik ez a kompromisszumos javaslat. Nyilván volt olyan kívánság több képviselő részéről, hogy pontosítsuk, pontosan fogalmazzuk, határozzuk meg a használandó kifejezéseket. Én gondolom, hogy nem mehetünk ebbe itt bele, erre itt nincs hely nem szeretném, hogyha bírósági ítéletek garmadát zúdítanák a saját nyakunkba ezzel. További témák. Úgy gondolom, hogy a kompromisszum megfogalmazása jó. Nem gondolom, hogy a fizetés képtelenség alapján kell szabályozni a munkajogot. Ez egy jó kiindulási alap volt. De továbbra is folyik az egyeztetés a frakciók között a 28-as módosítóval kapcsolatban. Én előadóként a 25-27-eseket támogatnám inkább, még akkor is, hogyha ez a törlését jelentés elszövegem egy részének, mint hogy a 28-ast elfogadjuk megoldatlan problémáival együtt. Ennyit akartam mondani, elnök asszony, köszönöm. Elnök, köszönöm. Szirkasz úr. Sí, señora presidenta. Primero para excusar a la ponente en la sombra socialista. Köszönöm, elnök asszony. Először is az árnyék, szociális árnyék előadó elnézését kérem, ő máshol van érdekelve, és a nevében akkor szeretnék bizonyos dolgokat megemlíteni. Először is azt, hogy ugye Gerling asszonynak, Jolly Gerlingnek, köszön, Gerlingnek köszönetet kell mondanunk a pozitív hozzáállásáért a tárgyalások, megbeszélések során, de a D módosít társal kapcsolatban vannak még jelentős problémák. És urbi et orbi kifejezésre kell juttatni, hogy nincs közös szabály az Európai Unióban a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban. Szó nincs arról, hogy az uniónak elő kellene írnia valamit, akár Berlin javaslatára uniós szinten megpróbálunk kormányközi megállapodásokat elérni és hazonos rendszereket bevezetni például a fizetések megállapításáért, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, és így tovább a kategórikus állítást ki kellene talán venni, mert ez idegesítő ebben a küzdelemben. esetleg később lehetne vitatkozni ezzel, ebben a kényes kérdésben, hogy vannak-e általános szabályok a ö, ö, társasági jog keretében Európában. Görling asszonynak nem kellene ezt készpénznek vennie, mert különben nagyon nehezen tudnánk ezt a kompromisszumos módosítást elfogadni. Hasonló az álláspontunk a C kompromisszummal kapcsolatban, méghozzá annak utolsó mondatával kapcsolatban. Nem akarnék ideológiai vitát kezdeményezni erről a kérdésről. Az utolsó mondatot nem tudjuk megszavazni a módosításban. A vit vita rendkívül hasznos, és ezt a két problémát rendezni kellene, hogy fenntartások nélkül meg tudjuk szavazni a módosításokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Görling asszonynak köszönetet mondani az elvi hozzáállása eh, miatt és a kompromisszumos módosításokért. Ezeket nagy, nagyjából támogatni tudjuk. A kezdeti állásponthoz képest ez módosult. Ugye meg kell állapodnunk abban, hogy az irányelv rendkívül hasznos volt eh, fizetésképtelenség esetében, különösen a válság időszakában, de hogy ő maga is mondotta, a jelentésnek a válság időszakokon túl kell mutatnia, mi felfogjuk, hogy az irányelv javításán is érdemes munkálkodni, illetve ezt javasolni, nincs még minden elérve az utolsó ponttal kapcsolatban van nézeteltérés, kétségtelen. Az egyes egységesítési, a jogalkotás egységesítésével kapcsolatos javaslatok a turizmus vonatkozásában a fizetésképtelenség rendkívül szembeötlő bizonyos dolgokat, csapdákat sikerülhet elkerülnünk, és érdekesebb jogalkotást keresni egyik országban, mint a másikban, az nem sok jóra vezet a minimum minimórumot kellene legalább megvalósítani. Könnyebbségeket kell az államok számára biztosítani, amikor harmonizálni óhajtanak, de mi inkább egy olyan jogalkotást pártolnánk, amely a, és mi egy olyan jogalkotást pártolnánk, amely a harmonizálás irányába mutat. Részint a munkavállalók, részint a hitelezők helyzetén kellene javítani amikor azt mondtam, hogy bizonyos harmonizálásra van szükség bizonyos szinten, hogy a, a, ez természetesen azt is jelenti, hogy a szubszidiaritás elvéhez tartanánk magunkat, és a tagállami ö, ö, mozgásteret nem kívánnánk szűkíteni, például a munkához való jog vonatkozásában. Ezen túlmenően azt javasoltuk, hogy tovább gondolkodjunk a harmonizáláson, hogy kicsit részleteiben is vizsgáljunk bizonyos eljárásokat, például a kártalanítás összegének a hiteles hitelezők és a munkavállalóknak megítélt kártalanítás összegét, az eljárási határidőket, és az eljárások összehangolását egy, a rendszer központosítása érdekében határon túlnyúló vonatkozásban a fizetésképtelenségi eljárások esetében. Anélkül, hogy az általunk benyújtott módosítások részleteibe bocsátkoznék ezekkel kapcsolatban, néhány kompromisszumot el tudunk fogadni Görling asszony részéről. Úgy gondolom, hogy ilyen irányban kellene a gondolkodást szorgalmazni, ahogyan mi javasoljuk, néhány egyéb módosítványt is benyújtanánk annak érdekében, hogy javítsuk a fizetésképtelenségi eljárás jelenlegi helyzetén. Elnök, köszönöm. Kére valaki még szót? Kassi működik. Köszönöm, asszonyom! Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok a kiváló jelentéshez, hiszen a fizetésképtelenségi eljárás nagyon érzékeny területet érint, politikai szempontból is. Ugye a válság alatt a tagállamok is érzékelték, és mi politikusként is értjük annak a hatását, amit a fizetés képtelenség okoz mondjuk a munkásoknak, akik elvesztik az állásukat. Emlékezünk azonban arra is, hogy, hogy ami a jogalkotásra vonatkozóan fogalmazunk most meg egy véleményt a válságot követő időszakra, nem csak a válság alatti időszakra. A fizetésképtelenségi eljárások még nem tartoznak az EU kompetenciája alá. Biztosítanunk kell azonban, és ahol a politikai akarat meg is van, hozzá, megteszünk mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók a közös piacon ne járjanak rosszul. A fizetésképtelenség ugye mindkét oldalt érinti, a munkavállalókat és a munkáltatókat is, és a pénzügyi intézmények és az összes szereplő tulajdonképpen azzal ruházott be, hogy profitra tegyen szert, amely aztán sokszor jégre futhat az idejüket is beruházzák a munkavállalók, akik arra számítanak, hogy garantált bért kapnak. A kompromisszumokban azt céloztuk, hogy koordináljuk, ahol nincs mm, lehetőség a harmonizációra, tehát koordináljuk az eljárásokat, akár a hitelezőket bevonva is, és szem előtt tartsuk a munkavállalóknak a biztonságát. A munkáltatók érdekeinek is érvényesülniük kell, és ez egy nagyon fontos prioritás. Köszönöm. Köszönöm, azt hiszem, hogy ezúttal nem kér senki szót, és akkor megadnám a szót Görling asszonynak, kolléganőnknek. Thank you. Um, I, I look forward, um, I'll have a, a, a word with... Nagyon várom az együttműködést a kolléganővel annak a témának a kapcsán, amelyről itt éppen szóltunk. Egy kicsit összezavart az, amit mondott, de az ülésünket követően majd ezt megbeszéljük. A preambulumban beszéltem a 28-as módosítóról, és hát tulajdonképpen Bulon úr is erről szólt, nem akarok most itt a részletekbe bocsátani, de, ő, de azért fontosnak tartom elmondani, hogy Bolyon úr nagyon részlet és részletes módosítókat fogalmazott meg és terjesztett elő. Nagyon sok minden szerepel ezekben, a különböző szociális juttatások, a munkavállalók jogai, és így tovább, és így tovább. Nem biztos, hogy ez kimerítő, de mindenképpen nagyon részletes. Az én megközelítésem egészen más, mert nem vagyok benne biztos, hogy itt a, a leírásnak valóban helye van ebben a véleményben, de támogatom ezt a megközelítést. És elmondtam már azt is, hogyha a tagálla, a munkavállalók egy olyan cégnek dolgoznak, egy olyan vállalatnak, amely fizetésképtelenné válik, szükség van arra, hogy prioritásokat kapjanak, megerősített, hozzáadott prioritásokat. Úgyhogy a Júri Szakbizottságnak ajánlhatnánk azt, hogy a hitelezők listáján pozitívabb megítélést kapjanak, nagyobb preferenciákat élvezhessenek. Úgyhogy ez a saját 50-es módosítom teljesen világosá teszi az, az Európai Bizottság számára azt a kérést, hogy a jogalkotást tekintse át annak érdekében, hogy a hit, hogy a hitelezők fölé kerüljenek a listán a munkavállalók érdekei. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen az ő érdekeiket szolgálná. Örülnék, hogyha e felé el tudnánk mozdulni, és nem hinném, hogy egy nagyon kimerítő listát kellene itt a feltételekkel felállítani egy-egy ilyen képtelenségi eljárás során. Még egyszer mondom, ez egy másik megközelítés, az enyém, de a végszavazást megelőzően fontos lenne ezt még egyszer átbeszélni. Úgy gondolom, hogy a észszerű kompromisszumok felé mozdulunk el, és a szavazásig pedig még tudunk erről beszélni. Rendben, mondja az elnök asszony és akkor Rényi asszonyjal nézzék meg, hogy hogy lehetne a módosításokat a helyzetjavítása érdekében véglegesíteni. Ilyen körülmények között tehát a szavazás holnap fog sorra kerülni a szakbizottságban a tíz kompromisszumos módosításról. Akkor rátérünk, ahogyan a ülés elején jeleztem is, a napirendünk 13-as pontjához érkeztünk, véleménytervezetet vitatnánk meg, amelyet a szakbizottságnak a, az ITRE bizottsághoz kell elküldenie. A tengeri olaj- és gazipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről van szó ahogyan a kollégák azonosíthatják, és ezt arról van szó, hogy a bizottság egy közleményét ellenőrizzük, amely tavaly októberi keletű, és amely nyilvánvaló módon a 2010-es áprilisi mexikói öbölben bekövetkezett katasztrófát követte, amikor a Deepwater Horizon platform ö, ö, felrobbant. Emlékszem azóta a parlamentünk, hogy úgy mondjam, véleményem szerint sajnálatos módon a tengeri kőolaj fúrások betiltása ellen nyilatkozott, és ugye ennek következményeit biztonsági vonatkozásokban célszerű volna levonni. Tehát ezekről a, a fúrótornyokról, tengeri fúrótornyokról van szó. Ezek a balesetek annak következtében következnek be, hogy általában valamilyen emberi hiba ö, ö, ö, alkotja ezeknek a forrását. Ugyanakkor nagyon gyakran emberi döntések miatt következnek be az ilyen típusú balesetek, és ebben az esetben is tisztában vagyunk azzal, hogy talán nem közvetlenül a, a munkafeltételek, tehát az, a, a fúrótornyon dolgozók munkafeltételei okozták a balesetet, de talán nem fordítottak elégséges figyelmet bizonyos mutatókra, amelyeknek a jelentőségét alábecsülték, kockázati mutatóknak a jelentőségét, és nem a megfelelő pillanatban hozták meg a megfelelő döntéseket Ugye a véleménynyel kapcsolatban tudjátok, hogy minek kell eleget tenni, hét pontot sorolunk föl a vita indítása céljából. Már én megkaptam a Bilbaui ügynökség véleményét, amely egészség, a dolgozók egészségügye és munkafeltételei ügyében illetékes. Ezt a javaslatot te fogjuk tenni, néhány megszorítást figyelembe véve, amelyeket rövidesen elő fog adni. Az első bekezdés nyilvánvaló módon a tengeri fúrótornyokon végzett munka sajátosságaira vonatkozik, ugye az emberi tényezőt is figyelembe véve Nyilvánvaló módon ezt a megközelítést ki kellene egészíteni azzal, hogy eh, jelentős súlyt adnánk annak a módnak, eh, ahogy a jelenlegi jogszabályokat alkalmazzák, és eh, hogyan ellenőrzik ezeknek a végrehajtását. Ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, ahol sok hiányosságot lehet tapasztalni és itt meg kellene erősíteni az ellenőrzés eszközeit. A második bekezdés a vonatkozó irányelvvel kapcsolatos tanulmányozás újraindításáról szól a szakbizottságban, az újraindításnak, a meg, lehetőségének a megvizsgálásáról. Itt javaslom, hogy harmonizálást maximálisan próbáljunk megelérni a vita során. A legjobb alkalmakat kellene megragadni a harmonizálásra. Ennek bizony bőségesen van oka, hogy maximális harmonizálást igényeljünk. A következő pontban valamit említünk, a felügyeleti szervekről is, itt ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban. A Bilbao ügynökség úgy véli, hogy ez hasznos javaslat. A négyes pontban úgy gondolom, a szakbizottságunk által gyakorolt megközelítés lényegéhez érkeztünk. Itt megint csak elmondjuk, hogy a biztonsági és egészségügyi szabályokat mennyire alaposan ki kell dolgozni. Itt társulás, alakulás, konzultálás szükséges a dolgozókkal, beleértve a meghatározását az eszközöknek. Az ötös pont azt igényli, hogy határozzunk meg igényeket a képzés, a dolgozók képzése vonatkozásában, és a, amelyek, azok a megállapítások, amelyeket a Bilbao ügynökségtől kaptam, jelzik, hogy ki kellene egészíteni a megközelítést annak érdekében, hogy a követeléseket világméretekben sikerüljön érvényre juttatni. Ez rendkívül fontos pont, tehát. Itt is ugyanaz a gondolat, elgondolás érvényesül, hogy feltétlenül globális szinten is ezt akarjuk elérni, de ettől még elkezdhetjük a munkát saját hatáskörünkben is meg kell néznünk közelebbről, hogy az európai eszközök hogyan alkalmazhatók konkrétan a nem európai hajókra, amelyek európai vizeken jönnek dolgozni, vizekre jönnek dolgozni. Ez például a szociális vonatkozások egyik jó alkalmazási területe, a jelentés során érdemes lesz erre is visszatérni. A hatodik bekezdés joggal tárgyalja ezt az aggodalmat, legalábbis részben, mert fölveti a bedolgozók problémáját, a bedolgozók által felvetett problémát, és nem csak ebben az esetben, hanem az Erika hajó esetében is fölmerült ugyanez a probléma, hogy a fogyatékosságok abból származnak, hogy a, a bedolgozók, alvállalkozók nem tettek eleget a különböző követelményeknek. És az utolsó pont a, azt kéri, hogy azonos biztonsági követelményeknek tegyünk eleget a világon bárhol végrehajtott tevékenységek esetében ez magatartási kérdés, a multiknak a magatartása ö, ö, a kérdéses, ezzel kapcsolatban is nyilatkozunk. Az utolsó pont arra vonatkozik, csak jelezném, hogy a Bilbao ügynökség felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy folyamatban van egy vizsgálat, amelynek a következtetéseit még nem vonták le. Nyilván ezeket az elemeket is számításba kell venni, és nem érkeztünk el még ahhoz, hogy a végkövetkeztetéseket levonhassuk. Én befejeztem az ismertetőt, és akkor előbb Thomas Mannnak és aztán Gerling asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés engem arra az ülésre emlékeztet, amit eh, a Csernobili katasztrofa 25. évfordulójának alkalmából tartottunk nagyon aggasztott ez a kérdés bennünket, és ugye felvetődött, hogy milyen munkakörülmények között dolgoztak az emberek a, az atomerőművel. Most ugyanígy felvetődik, hogy milyen veszélyek leselkednek a munkavállalókra. Nyilvánvalóan egyszerű szabályokat kell betartani, védőöltözet, stb. És felvetődik az is persze, hogy megfelelően kell képezni a tengeri gáz és olaj kitermelő létesítményeken dolgozókat. A televízióban láttunk olyan műsorokat, amelyek bemutatták, hogy a munkaidőt csak elvben szabályozzák, szigorú szabályozásra van szükség, világos munkafeltételekre, munkakörülményekre, megfelelő munkaügyi ellenőrzési lehetőségekre. Ugye a létesítményeken dolgozó munkavállalók munkakörülményeit ellenőrizni kell, és figyelembe kell venni az olajkutakon élő emberek tapasztalatait is. Nyilván más a helyzet, amikor süt a nap és nyár van, de egész éppen dolgoznak, úgyhogy színvonalas képzésre, oktatásra van szüksége ezeknek az embereknek, ahhoz, hogy minden feltételre, minden körülményre fel legyenek készülve és nem csak a fővállalkozó, hanem a lány vállalatai, a beszállítói is, a beszállítói is megfelelő ellenőrzést kell, hogy kapjanak. Például akik a hegesztést végzik. Fontos, hogy tudjuk, hogy ki miért felel, ki miért felelős az ipari szakbizottság azt hiszem, hogy figyelme tudja megvenni ezeket a jó javaslatokat. Nagyon köszönöm, mondja az elnök Line asszony. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon fontos kérdést vetettünk itt fel. Különösen a az üzletmenet globális jellegét figyelembe véve tehát nagyon hasznos lenne egy globális javaslattal előállni. Hát mi az Európai Parlament részéről nyilván nem vezethetünk be globális intézkedéseket, de európai intézkedéseket kezdeményezhetünk. Nos, a munkaidő irányelv már hatályban van, vannak más jogszabályok is, amelyek vonatkoznak ezekre a munkavállalókra. Mindenek előtt arról kell gondoskodni, hogy a meglévő jogszabályokat mindenütt ö, alkalmazzák. Aztán az, hogy az emberi hiba hol történt, fontos megvizsgálni Azért, mert a jogszabályt nem alkalmazták megfelelően? Vagy azért, mert olyan hézagos volt a szabályozás, hogy kibújt alól a valamelyik kategória? Tehát először is vizsgáljuk a meglévő jogszabályokat. Maximális és nem minimális harmonizációról van szó ebben a szövegben. Én nem írnék elő túl sok mindent az Európai Bizottság számára, a biztos a jelenlegi irányel felvizsgálatával foglalkozik, alapvető munkaegészségügyi, munkabiztonsági feltételeket szabályozó irányelv, maximális harmonizáció, van erre szükség, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy szükség lesz rá úgy gondolom, hogy ne legyünk nagyon preskriptívek. Foglalkoztatási szakbizottság részéről szerintem ez a megfelelő megközelítés. Um, a különböző mentési beavatkozások szabályozása. Nos, innovatív megoldásokat is be lehetne vezetni, például az ellenőrzésekre, de először nézzük már meg, hogy jelenleg mi történik, jelenleg hogyan működik a rendszer a meglévő jogszabályok alapján jó lenne, ha látnánk, hogy honnan, meddig jutottunk el, mi a jelenlegi helyzet. Illetve munkavállalók aktív részvétel alapvető fontosságú, ugyanis a munkavállalók nem aktív részvétel nélkül nem lehet jó szabályokat kialakítani igen, képzési szükségletek a nagy kockázatú munkahelyeken, igen, fontos a biztonsági szabályokat a beszállítókra is alkalmazni, ez nélkülözhetetlen. Bizonyos balesetek közöttük súlyosak, és ezért fordultak elő, mert nem a nem tartották be a szabályokat a beszállítók. Fontos, hogy a tanulmányt is megismerjük, konklúzióival együtt, és a globális kezdeményezés mindenképpen a napi kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Más nem kíván szólni, akkor szeretnék köszönetet mondani Thomas Mann úrnak a támogatásért és Linne asszonynak. A maximális harmonizálással kapcsolatban jelzem, megállapítom, hogy az egyes ponttal kapcsolatban támogatjuk, hogy a, ennek ideje volna nekilátni. Ezt meg is kellene említeni, és fontos pontról van itt szó. Ez az oka annak, hogy a megvalósítás nem teljesen kielégítő, pontosan azért, mert nincs szó maximális harmonizálásról, és nincsenek a szabályok teljes mértékben meghatározva. Én nem akarnék túl gyorsan haladni ebben az ügyben. Olyan terület ez, ahol hasznos megállapításokat tehetünk. A hármas ponttal kapcsolatban, ahol azokról a felügyeleti szervekről van szó, amelyek ellenőriznek,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 tehát úgy gondolom, hogy itt van az idézet alapján egy mozgástér, amelyet még felderíthetünk. Köszöntetet mondok a kollégáknak hozzájárulásukért. Ennek alapján ajánlom, javaslom, hogy az összes módosító, módosításokat adják be, talán nem lesz túl sok, észszerű mennyiség van belőlük, megfelelő számban vannak, ezeket egyébként csak angolul lehet ö, megszebegezni, ami valószínűleg korlátozni fogja a, a, a lendületüket. E, addig is a módosítások benyújtásának határideje e, az ITRE bizottságba hoz május 30 17 óra, vagyis e, jövő hétfő emlékeztetnék arra, hogy a módosításokat kizárólag angol nyelven lehet benyújtani. Az ITRE bizottság 16-án fog szavazni, június 16-án, és ugye mindent egyben kell csinálnunk, vitatkozni, szavazni május 17 bocsánat mondja az elnök, június 15-én helyesbíti magát. Tehát akkor ezzel a napirenddel többé-kevésbé végeztünk volna is, a koordinátorok felé fordulok. Azt hiszem, hogy egyet értenek velem abban az elgondolásban, hogy inkább függesszük föl a az ülést egy negyed órára, mielőtt a szavazásra rátérnénk, megszavaznánk Lope Fontányé asszony javaslatát, pillanatnyilag még nincs is itt velünk, Úgyhogy a gyakorlat szerint a leghelyesebb az volna, hogy a megfelelő időben térjünk rá a szavazásra, tehát akkor így döntöttem, és azoktól a kollégáktól, akik jelen vannak, elnézést kérek.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 tout le monde a pu prendre place, il est 12 heures, donc je vous propose de... Ha mindenki helyet foglal, 12 óra van, javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Lópá Fontányé asszony véleménytervezetéről ötödik Európai Bizottsági Kohéziós Jelentés. A Regi Szakbizottság részére készítjük a véleményt. Egyes bekezdés, elkompromisszum, több kollega nyújtotta be, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, 13-as módosítóról szavazzunk. Van itt egy szóbeli módosító, Schröter asszony, a következőt javasolja, ezt a mondatot vegyük bele, hogy... And more visible ESF uh, in this pursue calls... No, Mr. ça come pas être comme ça, parce que... Nem, hát így nem lehet, indiszprosúttal nem lehet kezdeni. felhívást intézett bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy a megfelelő összegek szerepeljenek a struktúrás alapok. Ha nincs ellenvetés, akkor így bocsátom szavazásra a módosítót, elfogadtuk. 14-es módosító címmel asszonytól és másoktól ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító Thomas Manul mellette, ellene tartózkodás elfogadva kettes bekezdés után B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es Figueredo mellette, ellene tartózkodás ellenőriző. Kábnor úrnak nincs itt a kártyája, nekem sincs. Megnyitom. Mindenki szavazott? Kábnor úr igennel szavaz én is. Akkor kettőt adjunk hozzá az igen szavazatokhoz. 24 igen, 16 nem, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös mellette, ellene,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 C kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Most pedig rátérhetünk a 33-asra, amely a kompromisszummal összeegyeztethető mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik... Nem jól láttam esetleg? Akkor ellenőrizzük. Íraszakak? Oui, le Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16 igen, 23 nem, 3 tartózkodás. Valóban köszönöm szépen alelnök úr, hogy felhívta a figyelmemetre. Következik a 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 3 es bekezdés után 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezután 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító két részben. Első rész underlines-tól a best practices-ig, kivéve azokat a szavakat, amelyek szerepelnek a szavazólistán első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Ezzel átérünk az 50-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as módosító okafogyottá vált, akár csak az 59-es. 60-as visszavonták, következik a 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 64-est ellenőrizzük most, megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 29 igen, 14 nem. Elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es göncasszony mellette. Ez össze összeegyeztethető, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es okafogyottá vált, következik a 75-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os okafogyott, G kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es ellenőrizzük, kiáltják be a teremben. Szerintem jól láttam, de azért megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 26 igen, 18 nem. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 87-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94-es konferátúr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös gönzasszony, részenkénti szavazás. Első részről mellette, ellene, tartózkodás. Az első részt elfogadtuk, második rész similarly to the compulsory use a gender equality-ig, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 96-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 igen, 24 nem, elutasítva. 97-es ókafogyottá vált, 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 99 bocsánat, elfogadva, 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész véleménytervezetről szavazunk most elektronikus módon. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42 igen, két tartózkodás. Gratulálunk az előadó asszonynak. és megbízzuk azzal, hogy intézze el, hogy a regiszakbizottság ne szavazzon a globalizációs kiigazítási alapról. 15 órakor folytatjuk a munkánkat.